Nos euh, kollégák, javaslom, hogy kezdjük el az ülést, hogyha helyet foglalnak. A napi renden kapcsolatban több megjegyzésem is lenne. Először is mivel nagyon sok témánk van, az előadó Timer asszony kérésére a kompromisszumos módosítókat az ő jelentése esetében nem nézzük meg a válság hatása téma a nemek közötti egyenlőségre. Hatos pont, ellenben marad a szavazás holnap, valamint az előkérésére. Stein asszonyról van szó véleménytervezet a közbeszerzésről 20. pont módosul. vételi ajánlatokról van szó. 16a pont lesz. A 19-es pont Kárazaur. Kaza úr pontja, 19-es pont, szolgáltatás belső piaca jelenlegi helyzet és következő lépések máskor lesz. 21. pont, Bulan úr, az Európai Önkétes Monetárius Segényújtási Hattás létrehozása, nos, ez a pont előrébb kerül ma délelőtre, 13a pontként a koordinátorok meghallgatták Man úr jelentésének helyzetét a Trannal együtt. Ez bekerült még a napi rendbe, és ez lesz a 21a pont. a koordinátorok ülésének folyományaként hadd mondjam el, hogy a szavazás Sógor úr jelentéséről, 29. pont, e, más ülésen e, lesz. Európai Demográfia Stratégiák második e, pont az elnök közleményei. A, ö, az új évet a szakbizottság tagjai baráti légkörben fogják tudni ünnepelni, és remélem többen, mint most vagyunk. A Juritól kértük az Európai Unió Bizottság előtti megvizsgálását az ÖRESZ ügynek, Nos, elmondanám, hogy a Júri tegnap egyetértett az álláspontunkkal, és az Európai Parlament megkeresi az Európai Unió Bíróságát ebben az ügyben. Harmadik közlemény. Steven News véleménytervezetével kapcsolatban a Konst szakbizottság részéről az okos ügyek szakbizottságnak jelentése csak február közepén áll majd rendelkezésre, ezért a módosítók benyújtásának határideje, ami eredetileg február 20 volt, február 25-e dél lesz, hogy a képviselők az AFKO véleményét figyelembe tudják venni. Negyedik közlemény. Szeretnék emlékeztetni rá, milyen fontos a parlament, az Európai Parlamenti Hét. Ennek az ideje jövő hét, hétfőtől szerdáig, január 28-30, és a mi szakbizonyságunknak motor szerep jut a badge mellett. Remélem, minél népesebb küldöttsége képviseli magát az EMPL. Ked délután két kérdést vetünk fel, a fiatalok foglalkoztatása és a hozzágazítási programok. Utolsó közlemény az ülésünket a weben közvetítik, mint minden ülésünket. Harmadik pont, megadom a szót Stephen Hughesnak, az azbesztel kapcsolatos foglalkozás egészségügyi kockázatok, összes létező azbeszt felszámolása kilátásai, ezzel kapcsolatos módosítók vizsgálata az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd kezdjem azzal, hogy az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondok, nagyon szorosan együttműködtek velem ebben a témában. Külön köszönöm George és Gil Benjennek, más frakciók árnyék jelentéstevők jelentének mindent megtettünk, hogy csapatmunkát végezzünk a kompromisszos módosítókkal. Mikor legutóbb találkoztunk, akkor ö, ö, sikerült ezeket elállítani sok további eh, megjegyzést kaptunk. A kompromisszumokat sikerült még finom hangolni. Eh, a eh, képviselőknek volt lehetőségük elolvasni ezeket a G és a H a legfontosabb kompromisszum szerint. Szerintem a G az az ütemterve az azbest felszámolásának az EU-ban hatásvizsgálatot kértünk azért, hogy minden az vesztett sikerüljön felhasználni 2020-ig. Lengyelország például 2032-ig vállalta ezt. A másik fontos kompromisszum pedig az, amely közös fellépést helyez kilátásba. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy milyen munkák során ér káros egészségi hatás dolgozókat, például az adatfelszámolása során sok módosító született, de közös módosítók is, Mahi Chantier, Georges és Karin Megdelli tollából. Remélem, hogy párt közi támogatást élvezhetünk majd. Nem tudom, Asiel asszony és Roger Helmer módosítóit támogatni. Törlést javasolnak a szövegből, de tudok támogatni. Sok egyéni módosított Andrea Zanoni és Konstantinas Kukás tollából és George Bach képből. Köszönöm szépen a, az inputjukat Végül pedig elnök asszony szeretnék azzal foglalkozni, amit Clark úr mondott, mikor legutóbb találkoztunk. Roger Harmer is egyetértett vele. A kérdés az, hogy a fehér az lesz jelent-e kockázatot. közre a képviselőknek a brit egészségügyi bizottság véleményét a kérdés lefedje a REACH is az Európai Bizottságtól. Nagyon jó feljegyzést kaptam, remélem, hogy a képviselők is megtekinthették. Mindenesetre körbe lehet adni itt a szakbizottságban. Nem e, tudtam múltkor erre válaszolni a szakbizottságban, de ez a feljegyzés teljesen világosat teszi, hogy az ő, ő, ő véleményük szerint a fehér azbest rákkeltő hatással bíró veszélyes anyag, minden az özvetítására azonban még évtizedeket kell várni. Azt hiszem nem kell többet mondani most bevezetőben, de természetesen készen állok válaszolni. Köszönöm szépen Karin Medelézzel, Lemer úr. President. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni jelentéstevőnknek, Stefan Hughnak a jó együttműködéshez, ami megvalósult valamennyi árnyék jelentéstevővel. Én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy az egészségügyi problémák, amiket az azbest vett fel, legalábbis valami szabályozást nyertek, és Európában gyakorlatilag mindenütt ez így van, a, a, van azbest ugye a középületekben, magánépületekben, alagutakban, hajókban. Annak is örülök, hogy konzenzus sikerült elérni, mert ez az elképzelés nevezetesen, hogy a dolgozók nagyon sokszor nincsenek tudatában annak, hogy milyen veszélyeket jelent ez, illetve nem kapnak kellő tájékoztatást elsősorban az építőiparban és a karbantartásban, és sok esetben még csak nem is tudják, hogy az azbesz van az adott helyen. De hát ez a jelentés mindenképpen ezt nagyon jól kiemeli. Annak is nagyon örülök, hogy sikerült megállapodásra jutni, és a, ö, azt kérjük a bizottságtól, hogy ö, a tagállamok ö, csináljanak egy nyilvántartást a arról, hogy hol van az best, és tájékoztassák megfelelően a dolgozókat, és tegyék meg a biztonsági intézkedéseket a munkavállalással kapcsolatban. Ezért kértem a, egy európai szakértői és nemzeti szakértői csoport jöjjön össze, amelyek kifejezetten szakosodtak a az asbestra, elsősorban olyan területen, mint például a különböző hajóépítő vállalkozásokban és a gazdaságokban. Tehát például ez a híres kompromisszumban azt kérjük, hogy egy olyan irányelv szülessen, amiben benne vannak a minimális követelmények a dolgozók képzésénél, valamint azok, akik a különböző azbest feldolgozó ö, szemételepeken és egyéb helyeken dolgoznak. Kicsit negatívnak tartom ugyanakkor azt, hogy annak ellenére, hogy egy ö, elemzés van arról, hogy mennyire súlyos probléma és milyen súlyos következményei vannak az azbestnak az egészségügyre. Ugyanakkor valamennyi politikai frakció nincsen arról igazán meggyőződve, hogyha életeket akarunk menteni ezzel a problémával kapcsolatban, mégiscsak egy kötelező erejű jogszabály szükséges, és minél előbb szükség van erre. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült többséget elérni a tekintetbe, hogy kötelezővé tegyük a még meglévő azbest tartalékoknak a feltérképezését és nyilvántartását hely szerint és mennyiségre vonatkozóan. Tehát minél előbb fel kell lépni a meglévő azbest tartalékok felszámolására, és azt is, hogy mik azok a határértékek, amik még éppen elfogadhatóak az azbest részecskéknek való kitettségben. Tehát azt kérném, hogy két ö, módosítót szavazzanak meg, ezek az egyik az 55-ös, ami szívügyem, ami kötelezővé teszi, hogy ö, különbséget tegyenek a porladó ö, azbest és a nem porladó között, mert a hatások egészen mások, és a ö, 87-es, amelyik pedig ö, megerősíti minden olyan terméknek az értékelését, amiket fel fognak használni, például az azbest helyettesítők. Az azbestet nem lehet helyettesíteni olyan termékekkel, amelyek majd hónap után vagy tíz év múlva még károsabbak lesznek az egészségre, tehát ezeket az anyagokat is megfelelően értékelni szükséges. Elnök, köszönöm szépen. Roger Elmer, majd George Buck. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném eh, köszönetemet kifejezni a jelentés készítőnek, különösen, mert hangsúlyozza, hogy megfelelő hatástanulmányra van szükség, mielőtt kivesszük az azbestet. Ahogy nagyon helyesen rámutatott, a eh, fő kérdés az a fehér eh, azbest kérdése, ezt is ugyanúgy kell kezelni, mint a kék és a barna azbesztet. Az egy más kérdés, hogy azt tudjuk, hogy a barna és a kék az különösen veszélyes, de azt a fehéret is ugyanolyan módszerekkel kell kezelni. Én nagyon, van nagyon sok olyan módosító is van, amelyik arra megy, hogy tegyük meg a különbséget a két típusú azbest között. Az a probléma, hogy viszont vannak olyan tudományos jelentések, amelyek például a Mildren jelentése a brit kormánynak, amelyik azt mondja, hogy fehér azbest esetében nincsen egészségi veszély, vagy a 2006-os egészségügyi jelentésről egy histogramot mutatnak be, én ezt köröztem is, hogy milyen komoly veszélyeket jelent a barna és a kék azbeszt, miközben az egyes esetekben a fehérnek nincsen ilyen kockázata. A Critical Reviews in Toxicology nevű kiadványban is készült egy anyag, és behoztam 20 másolatot ebből a cikkből, ez egyébként oda kirakták, ha jól tudom, a kiáratnál 64 oldal ez. Ez fontos lenne, hogy csak hogyha néhány sort ebből megengedik, hogy fölolvasak, Nagyon gyorsan megtámadja a környezet, és a rövid szálak, a belélegzés azt mutatja, hogy a hosszú szálak azok gyorsan kitisztulnak a tüdőből, és nem váltanak ki reakciót, szemben a másik típusú azbesszel. Ez a jelentés, amelyet szakértők készítettek, Európai Unió, Kanada és Svájc, Mexikó és amerikai szakértők állítottak össze, ez pontosan rámutat arra, hogy a fehér azbest esetében nincsen mérhető veszély. Ezt mindenképpen szeretném, hogy vegyük figyelembe. A másik kérdés, hogy miért vannak olyan jelentések, amelyek azt írják, hogy nincsen veszély a fehér azbest esetében, mások viszont azt írják, hogy van. Kollégám Derek Clark felhívta a Julian Peters úrnak a jelentésére a figyelmünket, amiben megjelöli a statisztikai területeket, mert 90%-a az azbesznek fehér, tehát a 90%-át akkor nyilvánvalóan a, a fehér azbeszt okozza. Tehát ez megint csak az a, a következtetésre jutott, amire akart. Tehát itt tulajdonképpen ezzel csökkenték. Az egyik egy általános elnök. Kedves kollega, lengyelje szíves, és a kompromisszumos javaslatokról beszéljen, ami a mai napi rendőtén. Igen, csak azért hogy magyarázom, hogy mi a véleményem, és hogy miért az a véleményem. Ezért mindjárt lerövidítem akkor a hozzászólásomat és csak azt mondtam, hogy engem nagyon aggaszt az a nagy lobbizás, ami itten történik az amerikai ö, peresügyek és a különböző egészségbiztosítási ügyvédek részéről. Tehát az a helyzet, és az vetődik fel, hogy a módosítók nem veszik figyelembe a különböző azbeszteket, ebből, amiből kettő rendkívül mérgező, miközben egy egyáltalán nem mérgező, ezért én ezeknek ellenük fogok szavazni, és azt kérem, hogy a kollégák is kiegyensúlyozott, megfontolt véleménnyel döntsenek. Elnök, köszönöm szépen. George Bark, majd Julian Benyon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Úgy gondolom, hogy elviekben mindenképpen igyekezett együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel, és készen vagyunk arra, hogy megállapodjunk ebben a munkában. Nem tudom hangsúlyoz, kellően hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az ez a kezdeményezés, és mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk, és ezt sikerült is elérni ezzel a jelentéssel. Vannak olyan fontos pontok, amiket ugyanakkor szeretnénk pontosítani, a különböző politikai frakciók is. Ilyen a nyilvántartás kérdése és a ö, hatástanulmány és az, hogy milyen akcióterveket készítünk 2028-ig. Különösen fontos ez, hogy útörőek legyünk az Európai Unióban, és megfelelően képzést kapjanak a dolgozók. Ez nagyon fontos, hogy megfelelő sztenderdeket határozzunk meg a szociális tárgyaló partnerekkel együtt, és ez a tagállamoknak is feladatuk. Tehát itt mindenképpen fontos a nagyon jó tájékoztatás, és ezt sikerült is elérni ezzel a rendkívül jó együttműködéssel. Elnök, köszönöm szépen. Filmenye. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszöntet mondani a jelentés készítőjének azért, ami valójában egy nagyon komoly erőfeszítést tükröz a tekintetben, hogy sikerült elérni kompromisszumos megállapodásokat. Nagyon komolyan dolgozott ezen, és ezért igazán gratulálok. Az azbest kérdés, ez mindenképpen egy fontos kérdés, ezt tegyük egyértelművé. Jelentéstevők és árnyékjelentéstevők egyáltalán egy, egyöntetűen amellett mondtak, hogy biztonságos eljárásokra van szükség, hogyha azbesszal van dolgunk. Fontos, hogy ezt a szöveget ezt a szöveget elsősorban a képzésre, a jó gyakorlatra, egyebekre hegyezték ki, és a bizottság támogathatja a tagállamokat, illetve az illetékes hatóságokat, hogy valósítsák meg, illetve alkalmazzák azokat, azt a jogszabályt, ami tulajdonképpen létezik, és ezzel védhetjük a nagy közönséget és a dolgozókat. Ugyanakkor van bizony bizonyos aggodalmaim azzal, hogy teljes mértékben ki kell vonni az azbest, és hogy ez hogyan kerül majd megvalósításra. Ez az, ami a kompromisszumos javaslatokban a legnagyobb erőfeszítést kérte. Az azbest egy tiltott anyag a REACH irányelv értelmében, és vannak olyan területek, ahol az világos, hogy új azbestet nem termelnek és nem importálnak Európába, új épületekben nem kerül. Ugyanakkor nagyon sok azbest található a már meglévő régi épületekben, ami komoly problémákat jelent. illetve Például a mezőgazdaságban is van a tetőszerkezetekben és a raktárépületekben, ahol soha nem okozott ez problémát, és tulajdonképpen ez nem került kellően figyelembevételre. Én nagyon örülök, hogy a kollégák támogattak abban, hogy itt megfelelő menedzsment tervet, illetve hatástanulmányt kell nézni, hogy hol van az azbest, ott milyen hatást vált ki, és mi a legjobb megoldás. Tehát nem fontos a, a dolgozókat kitenni felesleges veszélynek. Tehát amikor ki kell venni, és ahol ki kell venni, akkor ott ezt biztonságosan és megfelelő időben kell elvégezni. Nem tudom támogatni az elkompromisszumot, ami új jogszabályt igényel. Szerintem a meglévő jogszabály már elegendő, és inkább arra kellene koncentrálni az erőfeszítéseinket, hogy ezek megfelelően és jól kerüljenek végrehajtásra, amikor ez szükséges. Az egyéb kompromisszumokat viszont kész vagyok támogatni. Ami a krizatil azbestet illeti, Ottan azt mondanám, hogy eh, eh, eh, valószínűleg mindenki ugyanúgy zavarba esik, ahogy én magam is, és teljesen különböző tudományos véleményeket hallunk. Én nyilvánvalóan nem fogom egyik felet sem elítélni, mert nagyon hosszú időbe telne, amíg ezt tisztázzuk. Tehát én azt mondom, hogy akiket nem győzött meg egyik vagy másik szakértői tudományos vélemény, azok meggyőzésük szerint járjanak el. Elnök, értem, hogy a, úgy tudom, hogy a bizottság jelen van, hogyha hozzájárulást és szintetikusan kíván tenni, akkor megadnám a szót, de nem tudom, az is lehet, hogy nem is kíván szólni. Kosta Dávid úr. Köszönöm szépen a hozzájárulásom. Úgy gondolom, hogy minden, amit mondhatok, az annyi, hogy ha az, az a végkövetkeztetés, hogy tudományos szempontból is újra kell vizsgálni a kérdést, ezt megtehetjük, de akkor viszont meg kell hozni ezt a döntést. Ennyit tudok mondani. Ami pedig az osztályozást illeti, ez mindenképpen a az Enterprise és tehát a vállalat és köznyezeti főigazgatóságnak a feladata, de ennél többet nem igazán tudok mondani. Van egy jogszabályunk, ami olyan, amilyen, és nem most van itt az ideje, hogy ezt megkérdőjelezzük. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismételten köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és másoknak is, akik szót kértek. Engedjék meg, hogy én mindenképpen támogatom az 53-as és a 97-es kompromisszumosokat és Tehát fontos, hogy valamilyen megállapodás szülessen a kompromisszumokon keresztül, ami eddig nem igazán sikerült. Ami a krizatil azbest kérdését illeti, ez egy kisebbségi vélemény, azért ezt tegyük világossá. A tudományos bizonyítékok azt mondják, hogy a krizatil is veszélyes. Éppen ezért van tilalom mindenféle azbestre az Európai Unióban. Roger azt mondja, hogy különbséget kellene tenni a különböző azbest típusok között. Ez azért van, mert ugye teljes eh, tilalom van mindegyik azbest fajtára, ezt még egyszer ismétlem, és eh, tegnap a bizottság is teljesen világosra tette, hogy a krizatil, tehát a fehér azbest, az is egy eh, veszélyes anyag, tehát én azt kérnék mindenkitől, hogy a tudományos konszenzus mellett az egyetlen tudományos konszenzus támogatják, mely szer, támogassák, mely szerint minden azbest egyaránt veszélyes van, én azt javaslom, hogy akkor ezen a vonalon lépjünk tovább. Elnök, köszönöm szépen. Akkor e, holnap ezen az alapon fogunk szavazni plenárison, plenárison pedig februárban. És akkor most megadom a szót Richard Hewittnak hogy a 29 kompromisszumos javaslatot megvizsgáljuk, amelyeket az ő jelentéséhez nyújtottak be, a vállalatok szociális felelőssége a ö, fenntartható és befogadó fellendülés érdekében. Ez a mi kez, saját kezdeményezési jelentésünk, így is mondhatjuk, és már elmondtuk a véleményünket decemberben azról, amit a jogi bizottság párhuzamosan dolgoz ki ezzel a mi jelentésünkkel. Huit úrnak a jelentésével kapcsolatban is kaptunk egy véleményt a jogi bizottságtól december 18-án, másfelől pedig kaptunk véleményeket a DEVE, AFET, INTA és kultbizottságoktól. mivel egy olyan jelentésről van szó, amely a jogi bizottsággal együttes jelentés, ha úgy fogalmazunk, a Berens joggyakorlatot alkalmazzuk, tehát, hogy amikor ilyen kettős eljárás vagy kapcsolt eljárás van, akkor igyekszünk viszonylag bőkezően eljárni azokkal, amelyek egyik vagy másik szakbizottságból érkeznek be, ezzel szemben, amikor döntelni kell a különböző ellentmondások között, azt a szavazások, az első szavazás után tesszük. Ezt azért mondom, mert Léne úrtól kaptunk olyan kérelmeket, hogy bizonyos módosítókat tekintsünk befogadhatatlannak, és ennek eh, nagymértékben ellene vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy felül kellene vizsgálnunk különböző ellentmondásokat Balázsár úrnak a jelentésével kapcsolatban még a plenáris előtt, a, de ezt majd okosan a jelentés készítőivel együtt fogjuk csinálni. Tehát akkor jelentéstevő úr, átadom a szót, hogy ismertesse a 29 kompromisszumos javaslatot, amit kidolgozott a 210-ből, ami, módosítóból, amit önnek előterjesztettek, illetve benyújtottak. Öni a szó. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt mondanám, hogy először is a tárgyalások itt a parlamentben nehezen ö, alakultak, hogy megállapodás sikerüljön végül találnunk. Baltazári úrral Kiváló volt az együttműködést, köszönöm neki az együttműködést, és biztos vagyok abban, hogy jobb parlamenti munka fog ebből születni. Ma délelőtt magukra kompromisszumokra szeretnék utalni, de azok számára, akik nem minden vita stádiumot követtek, ez egy jó kommunikáció volt az Európai Bizottsággal, támogatni tudjuk. Támogatást kaptunk, részletes magyarázatokat az Európai Bizottság részéről, és az alap irányelvben nem történt változás az irányban sem. Másrészt más a pozíciónk most, mert az a, az európai több résztvevőből álló öm, fórum, amelybe az NGO-kat is bevontuk, most már valóban működőképes, Három éve minden partnerrel jó együttműködést folytunk, a vállalkozásokkal, tagállami résztvevőkkel figyelemmel hallgatjuk egymást, a bizottságot is, és ők is az asztal túloldalán követik a méránymutatásainkat a partnereink. Köszönöm és gratulálok mindenkinek. Harmadsorban új definíciója van a CSR-nek, nem azt mondjuk, hogy kötelező vagy önkéntes, hanem hogy itt a CSR valahol mindenki érdeke és konszenzus alakult ki mind a vállalkozók és más résztvevők részéről is. Ezt az új konszenzust magunk is reflektáljuk a jelentésünkben. Azt mondom, hogy a közleményben is mind a vállalkozások, mind pedig remélem a parlamentünk számára is fontos, hogy nem új európai szabályokat kell kitalálni, hanem az ENSZ vállalkozói emberi jogi iránymutatásait kell a vállalati szférában is érvényre juttatni, és az OECD iránymutatásainak végrehajtásáról is szó van. Egy vitát folytattunk a CSR ről, és megtiszteltetésem volt, hogy részt vehettem a parlament nevében ezen mainstream megközelítés érvényre juttatásában, majd amikor a plenáris elé visszük az ügyet. Most a kompromisszumosokról amikor Strasbourgban az esti értekezeten erről tárgyaltunk, akkor megállapodás született a frakciókban arról, hogy ezt a kötelező kontra mm, opcionális megoldást nem igazán fogjuk továbbvinni, és nem szinonimákban gondolkodunk, hanem arra koncentrálunk, hogy minél nagy többségi, közösségi cselekvést sikerüljön a CSR szintjén valóban a két bevont illetékes bizottsággal és az árnyék előadókkal együtt kivívni. Megállapodás született 29 kompromisszumos módosítóban, a szakbizottság tagjait arra kérném, hogy támogassák ezen széleskörű konszenzust élvező módosítókat. Specifikusan nem beszélnék mindegyik kompromisszumosról, de a legfontosabbról. Az Áron Mánor ugyan nincs itt, de el szeretném mondani, hogy a karitatív adományok kötelezővé tételével kapcsolatban. Hát itt nem erről van szó, és nem arról, hogy most ez létezik-e vagy sem, hogy a kompromisszumosban specifikusan beszélünk erről vagy sem. Hát ezt mindenképpen biztosíthatom őt, hogy ő kielégítjük igényét. Előbbre mutatóban kívánunk a C módosítóval kapcsolatban gondolkodni, a CSR-rel kapcsolatban, az EU cselekvésében európai fellépése van szükség, és nagyon örülök annak, hogy a C-ben is sikerült ezt felölelnünk. A D-kompromisszumossal kapcsolatban kollégáim pozitívabban szerettek volna azon ö, vállalatok ö, számára ö, úgymond gesztus nyújtani, a, amelyek valóban ö, felkarolták a CSR iránymutatásokat, és ez irányba hat a D. Az E pedig a méretnövelés, úgymond a scaling up, a business case ügye, hát egy listáról van szó itt, ahol valóban az úgynevezett méretnövelés megvalósulhat, ebben nincs ellentmondás köztünk. Azt, hogy hogyan érjük lesz, milyen szavakkal, hát azt majd meglátjuk, de a lista az létezik. Az F kompromisszummal kapcsolatban, ugye az ISO 26 ezres standard, ez teljesen korrekt dolog, hogy erről itt beszélünk, a CSR normáról, ezt bevettük az F kompromisszumosba. A G kompromisszum különösen fontos itt a szakbizottságunkban, Számos szociális intézkedést listázunk itt, amelyeket a vállalkozósoknak kell foganatosítaniuk a CSR végrehajtásakor, és a kutatás is ide tartodik. Hogyha magát a közösségi kihatását nézzük a, a, a CSR kutatásoknak, az itt külön nevesítést kap a G kompromisszumosban, ért elég gyorsan szaladtam át. Ezen a H kompromisszum a kiválasztott vállalatok által kiválasztott partnereket megfelelően kell kiegyensúlyozottan kiválasztani, és hát ehhez metodológiája, módszertanra van szükségünk, olyan bevett elvekre, amelyeket befoglaltunk a hába. Az így kompromisszumról most röviden. Itt ebben a fenntartható vállalkozási modellre utalunk, és aznak előnyeire a kollégák közül számosan, specifikusan kívánták a fogyatékkal élőket is itt nevesíteni, és a kompromisszumosban sikerült ezt megvalósítanunk. A J, a néppárt az alvá, alszerződésekre kívánt utalni itt a J kompromisszumban. Ezt itt a gazdasági válság problematikájával kapcsolatban kívántuk megvalósítani. De valahol egyes néppárti kollégák számára ez a rész túl messze menően, túl messze ment, de hogyha az alvállalkozásokra, az alszerződésekre, kiszervezésekre nem utalunk, akkor hogyan oldható ez meg? Akkával kapcsolatban sajnálom, az én országom Nagy-Britanniában bizony a CSR stratégiát már felvállalták, de különböző az, az egyes tagállamok közötti helyzet ezzel kapcsolatban, és sajnálom, hogy megint csak a kompromisszum készség nem feltétlenül volt mindig jelen, ezért ezt sajnálom, és ezt jegyzőkönyvbe szeretném vetetni itt most ezzel a kával kapcsolatban. Voltak ellentmondásos kérdések, ami a a nyugdíjjogosultságok bekezdéseit illeti, és hogy azt valóban bizalmi alapon kell, hogy megvalósuljon a, a vállalkozások és a munkavállalók között. Egyes tagállamokban létezik ez, de hát az egyes tagállamok egyes nyugdíjrendszerei eltérőek, és hát ezt az aggályt is le kellett fednünk. Most az N kompromisszumra térek át, ami az OECD irányelveket illeti a multi platformmal kapcsolatban, hát itt konkrétan próbáltunk fogalmazni a nemzetközi szintű iránymutatásokkal kapcsolatban. Filip Bulam, néppárti ö, kollégám Jordániában a tárgyalások ö, ö, kapcsán igen sokat segített nekem két nappal ezelőtt. Nagyon köszönöm az együttműködését, és az ő szövegét nagyban bevettem ide a kompromisszumosok közé, és például az ennel kapcsolatban. Na most a Q kompromisszummal kapcsolatban azt kérjük a bizottságtól, hogy értékelje a nemzeti ö, ö, terveket, amikor az emberi jogokról és a vállalkozásokról van szó. Ez az európai, ö, az EEAS vonatkozásában is ö, szerepel itt. Felhívjuk, felkérjük a bizottságot arra, hogy a szociális partnerek számára új keret megállapodásokra tegyen javaslatot, hogy azokról tárgyalást nyissanak, és ne csak hátradőlve várjon a bizottság, elnézést, hogyha így fogalmazok, de hát valahol aktívabban lépjen föl a tagállamok irányába e területen. Számos kollégáknak aggájai vannak abban, hogy a, a CSR valahol a kollektív ö, tárgyalásokat behelyettesítheti, és hát erre az aggára próbálunk megfelelni, például ebben a kompromisszumosban is, a T-ben, nem hiszem, hogy ellenhondásos lenne, ami az önkéntességet illeti, nagyon sokan e, támogatják azt, hogy az, a volunteer Center, az Európai Önkéntes Központ szerepeljen itt a CEV, és hát ezt a V kompromisszumban szerepeltetjük is. Ez egy jó újításnak számít véleményem szerint ebben a jelentésben. Ami a tendereket illeti, a néppártos kollégák is elmondták, hogy valahol ne ítélkezzünk előre erről az ügyről. Nem, nem az volt nekem a szándékom, úgyhogy módosítottuk a szöveget a tenderekkel kapcsolatban, hogy az a szövegben ben maradjon. Nos, elnök asszony, ami a szociálisan fenntartható fellendülés támogatásában külön kívánunk a felelősségteljes megvalósításra, felelősségvállalásra utalni, a W kompromisszumosban pedig az átláthatóságot kívánjuk úgy garantálni, hogy ez megfelelő módon történjen a nemzetközi standardok kontextusában különösen a, azon normákra gondolok itt, amely az IIRC normák és jelentéstétel felelősségét illeti, ez az Y kompromisszum már itt. Aztán az AA kompromisszumban és a meglévő EU keretekre utalunk. Azt gondolom, hogy ez nem lesz ez az existing, úgynevezett meglévő szó beillesztése ellentmondásos. A BB kompromisszumnál megvizsgáltuk a konvergencia fontos kérdését a jelentésben, a konvergencia nagyon fontos a CSR eh, kezdeményezéseknél. Itt nem lehet persze úgymond egy kaptafára mindenhol megalkotni ezt az ügyet, ezt a kérdést nem. Itt a konvergencia felé kívánunk eh, a standardoknál is eh, előrelépni. Végül pedig, elnök asszony, ami az oktatás képzés témáját illeti a CC kompromisszusban. Tudom, hogy a vállalkozói rendszerek és a CRS bevonása a felsőoktatásban fontos. Én a megfogalmazásomban én az iskoláskorú gyermekekre koncentráltam figyelmem, de tudom, hogy a teljes tanrendben a CSR oktatásának mindenképpen meg kell jelenteni, egy gyorsan kértem szót, gyorsan beszéltem, de sok mindent szerettem volna elmondani rövid időben. Két eljárásbéli gondolatom lenne még, várjuk a titkárság anyagát. Tudom, hogy összetett a helyzet, de nagyon várom nagyon várom a véleményeket, nem csak a jelentésemmel kapcsolatban, mert hát itt száz bekezdésről van szó a véleményekben is, úgyhogy mindent szeretnék lefedni, amit csak lehet, a titkárságnak is elmondtam mindezzel kapcsolatban, ami beérkezett, mint vélemény számomra, de a megfelelő helyre szeretném beilleszteni a jelentésemben ezen, meg, ezen megfogalmazásokat. Sűrű az anyag, hosszú az anyag, kérem minél gyorsabban jutta juttassa el nekem a titkárság az anyagot. És tudom, hogy az OECD iránymutatások eh, a multinacionális vállalkozások esetében az nagyon fontos, de tisztázásra szorul az a, esetleg szóbeli módosítókkal, vagy tényszerű módosítókkal, hogy ha itt politikaváltásra ö, kerülne sor, hát én elnézést kérek már előre, ezzel az irány, a szóbeli módosításokkal kapcsolatban még később fogok visszatérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Oké, okay, je vais donner la parole à monsieur O. Most őrülnek megadom a szót azért, hogy más szakbizottság véleményét is megismerjük. Van egy első szavazólista a módosítók alapján, de mivel a kompromisszumok módosították a különböző kifejezéseket, nyilvánvalóan át kell lézni a szavazólistát annak függvényében, hogy a kompromisszumos módosítók hogyan alakulnak Remélem, hogy mindez ma estig megtörténhet, hogy jó körülmények között tudjunk szavazni holnap. Számítok az előadó munkájára is ebben. Őri Csaba, Denőtája, Szlavjecka. Köszönöm, a szerepem az valójában a postás szerepére koncentrálódik, árnyék jelentés jelentéstevőnk Bulan úr egyéb parlamenti elfoglaltságai kapcsán, ahogy hallottuk, Jovit úrtól is külföldön tartózkodik. Úgyhogy én mindössze csak azt szeretném jelezni itt a, a néppárt és az árnyék előadó nevében, hogy elégedettek vagyunk alapvetően azzal, hogy egy, <clears throat> egy önkéntes megközelítés jellemzi a, magát a jelentést. Bulan úr aktívan közreműködött a kompromisszumoknak a, a kimunkálásában, ezért arról tudom tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a néppárt a előterjesztett kompromisszumokat támogatni fogja. Köszönöm szépen. Merci Köszönöm szépen, Danutája Lubjecka először. E, w związku z tym, że inicjatywa społecznej odpowiedzialności... E, köszönöm szépen a e, nagyon konstruktív munkát, de itt a vállalatokról, a munkáltatókról van szó. És ne felejtjük el, hogy a korát éljük, Azt hiszem, hogy a módosítóm, amely a szociális partnerek bevonását irányoz elő, nem fogadták el. Elnézést kérek, hogyha ö, megoldásokat ö, teszünk előtérbe, akkor elbátortalanítjuk azokat, akiket nem sikerült bevonni a vállalati társadalmi felelősségvállalásba hogyha a kezdeményezés a munkáltatóktól származik, akkor legyenek ők felelősek, ők kell a megoldást mutassák. Sajnálom, hogy nem sikerült a kompromisszumba ezt bevenni, de örülök, hogy sikerült máshova. Megértem, hogy a, az árnyék jelentéstevő az EPP részéről ezzel egyetülött érteni, talán az EPP-n belül ellenőrizni kell, hogy a vita ugyanakkor Phil Benyon, utána Nagyja Irs. nem árnyék jelentéstevőként szólok itt, hanem szeretnék két megjegyzést tenni, egy specifikusat és egy általánost. A specifikus az R kompromisszummal kapcsolatban az, nem vagyok benne biztos, hogy a kompromisszum a területen eh, kívüli joghatóság más nyelveken. Eh, eh, az USA-val kapcsolatban évekig ezzel foglalkoztam. Nem szeretném, hogyha a az EU ebbe az íri irányba indulna el, a perek fővárosa lett így az Egyesült Királyság, nem lenne jó, hogy akár csak árnyalt utalás legyen a területen kívüli joghatóságra általános megjegyzés. Levjelszkei asszonynak a megjegyzéshez kapcsolódik. A vállalati társadalmi felelősség azt jelenti, hogy a vállalatok meg akarják mutatni a világnak, hogy jó irányba ténykednek. Komoly aggályra ad okot számomra, hogyha politikai intézmények próbálják ezt behappolni. Itt egy olyan jelentésről van szó, amelynek biztosítania kell, hogy azok a vállalatok, amelyek állítják, hogy társadalmi felelősségvállalásuk van, azok tényleg megvalósítják azt, amit mondanak, és nem csak állítanak valamit úgy gondolom, hogy ez nagyon messze megy, túl messze megy a társadalmi felelősségvállalás behappolása irányában. Ez túlszabályozza, és ezt nagyon sajnálom. Köszönöm. Nagy a hírs. Köszönöm szépen, elnök asszony a liberális frakció jelentéstevője nevében köszönöm szépen. Meg tudtunk tavaly minden, meg múltkor minden kompromisszumban egyezni. Köszönöm szépen, ahogy a kolléga mondta, a az egyetlen kompromisszum számunkra, ami problémás, az előbb említett. Fontos aláhúzni, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás önkéntes központi fontosságú számunkra, hogy megfelelő kereteket dolgozzunk ki, illetve a nemzeti szinten már létező kereteket használjuk ki, optimizáljuk vizsgáljuk meg, hogy az Európai Unió keretein belül hogyan lehet optimalizálni, hogyan lehet a többi vállalatot is előre haladásra sarkalni. Hogyha megvan a megfelelő keret, az önkéntességhez, akkor készebbek lesznek a vállalatok, könnyebben vállalják majd. Több olyan módosító van, amely a dolgozók részvételével kapcsolatos a társadalmi felelősségválsában Ez nyilvánvaló számomra. Ez kívánni való, nem csak elfogadható. Vannak olyan módosítók, amelyek nem világosak, nem látom világosan, hogy külön intézmény szükséges-e ahhoz, hogy a dolgozókat bevonják a felelősségvállalásba. Nem. Szerintem megvan a keret, nem szükséges újabb. Így is be lehet vonni a dolgozókat néhány módosító a be nem tartott munkakörülményekkel kapcsolatos, mert a vállalatok nem tartják be. Mikor nem tartják be a vállalatok a szabályokat? Ezzel kapcsolatban a liberális frakció véleménye az, hogy ez nem a vállalatok társadalmi felelősség vállalásához kapcsolódik, ez más ügy ezért ellene fogunk szavazni ezeknek a módosítóknak. Pedig szeretnénk, hogy a váltok betartanák a szabályokat. Hogyha mindannyian a kompromisszumot támogatjuk, nap, akkor jó kiegyensúlyozott dokumentum lesz, amely előmozdíthatja az európai szintű tárgyalásokat, és a vállalatokat rábírja arra, hogy folytassák az előrehaladást ezen az úton. Köszönöm szépen. Más nem kér szót, akkor a jelentéstevő kap szót újra. A bizottság nem kívánt? Szót nem akarom átvenni az elnök szerepét, csak tudom, hogy a bizottság képvisel van. A képvisel vagy a, tan- a bizottság vagy a tanács? Akkor a bizottság szót kap. Ha kér. Nos, a bizottság részéről Susan Bert, Empl, DG, DG. Ö, és kollégája nem tudom, hogy ki a DG Trendtől mégis Thomas Trend. Három rövid megjegyzés a módosítókkal kapcsolatban, ami az adományokat illeti. A bizottság nem kívánja kötelezővé tenni a jótékony adományt vállalatok részéről. Semmilyen ilyen célunk nincsen. Másrészt termetes mértékben támogatjuk azt, hogy az ISO 2600 legyen az alapja a vállalati társadalmi felelősségvállalás meghatározásának. Ez iránymutatást ad. Már mi is ezt használtuk, mikor dolgoztunk ezen. Harmadik megjegyzés, nyilván többen tudják, hogy elővigyázatosabb bizottság azzal kapcsolatban, hogy milyen vállalati társadalmi felelősségvállalási címkét adományozhatunk. Próbálkoztunk ezzel, és nem volt sikeres. Tudjuk, hogy egyes vállalatok ezt igénylik, ezt a címkét. Nem szükséges elmondani, mert nyilvánvaló, hogy a raportőrrel együtt fogunk működni, hogy technikai kérdéseket még ma megoldjunk a siker érdekében. Euh, merci, je vais redonner la, la parole. Köszönöm szépen. A jelentés övének adom meg a szót. Annyit csak annyit mondanék, hogy a sok munka után a szóbeli módosítókat se felejtsük el arról, ahogy kötelező jelleg legyen-e vagy sem. Ez nagyon megosztaná a ö, ö, szavazatokat holnap, hogyha egy szóbeli módosító lenne. Én szeretném, hogyha meg tudnánk oldani a kompromisszumokat, csak hogy nem lenne szóbeli módosító, mert az összezavarná a dolgokat. Látom a taktikát. Ha egy frakcióban probléma van, akkor szóbeli módosítót nyújtanak be, és hogy a szóbóli módosított visszavonják, akkor a kompromisszumot elutasítja a frakció. Szerintem ez nem jó gyakorlat. Szeretném a tárgyaló feleket erre figyelmeztetni, hogyha a kompromisszumot dolgoztak ki, akkor az mindenkit kötelez. a jó tárgyalási gyakorlat szerint a kompromisszumhoz kell ragaszkodni de hát nem szeretnék jobban beavatkozni a folyótárgyalásba. Az előadó kap szót. Igen, ez nagyon bölcs megfontolás. Aki aláírta a kompromisszumot, jó esetben nem fog ellene felszólalni. Strasbourgban úgy tűnt, hogy teljesen egyhangú megállapodás van. Úgy tűnik, hogy ez alkalommal sikerült. Nagyon röviden válaszol. Köszönöm Őri úrnak Bulioror képviseletét. Cseseszká asszonynal, asszonynak válaszolva, hadd ö, ismételjem el a mó a 47-es módosítóval kapcsolatban a megfelelő szabályozás kifejezést visszavontam, töröltem. Tehát figyelembe vettem a módosítót. Isztiszibányennek gondolom jogász, legalábbis úgy szólt, ezt én bóknak szántam. Hadd mondjam el, hogy nincsen utalás harmadik országra, és ez volt az alapja megjegyzésnek a területen kívüli joghatósággal kapcsolatban. Azt hiszem sikerült az agályára válaszolni. a kérdéssel több eseményen is foglalkoztak. És a, az iparnak is megvannak a maga elvárásai, de félő, hogy ez a szakbizottság, ez a parlament az 5-10 évvel ezelőtti helyzetet tekinti, és nem a napra kész, a mai helyzetet. Kérem, hogy a legfrissebb eseményeket, konferenciák eredményeit vegye figyelembe. Támogatást tudhatunk magunk mögött a ö, társadalmi felelősség ö, vállalása egyfajta szavahihetőséget biztosít. És ö, Johannes úrban 6 ezer vállalat képviseltette ö, magát az éves fenntartható fejlődési konferencián és nem értették, hogy a kormányok miért nem támogatják azt az előreadást, amit ők mutatnak. Megfelelő szabályozást várnak. Elképzelhető, hogy itt félrehordunk, de azt hiszem, hogy ez a tényleges helyzet, amit bemutattam. Hallottam, és értettem hír asszony szavait. Egyes kollégáknak vannak fenntartásai a szabályozással kapcsolatban, mások pedig nem is kívánnak ennél pontosabb szabályozást, ami a szociális szimkét illeti Dold úrnak válaszolnék tudja, hogy én is sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel. El kell mondani, hogy ennek a jelentésnek nem pontosan ez a témája. Értem, miért mondja ezt. Szívesen leülnék vele, és megbeszélném. Vannak olyan gyakorlati ötletek, amelyeket egyeztethetnénk, és amely előre vinni a dolgokat. Végezetül, elnök asszony, és asszony azt mondta, hogy az EU szinten fel kell frissíteni ezt a vitát egy ilyen vitában kompromisszumok vannak, tárgyalások, de azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy a ö, bizottságnak van egy közleménye, de ez 18 hónapja látott napvilágot. A társadalmi felelősségvállalásnak egy platform kell, a vállalatoknál ezt népszerűsíteni kell. Meg kell könnyíteni a kommunikációt. Nagyon büszke vagyok a szövegre. Azt hiszem, hogy sikerült tükrözni az erőfeszítéseinket, és megfelelő kompromisszum alakult ki, de fel kell frissíteni ezt a vitát. Rendben, köszönöm szépen, tehát megint a lényegi vitává vált, tehát majd január 24-én lesz szavazása a módosítókra az ö, a kompromisszumosokról. Remélem nem lesz túl sok szóbeli módosító, és plenárisra pedig februárban megy. Na most itt elcsúsztunk, késésben vagyunk, úgyhogy kérem a következő hozzászólóktól, hogy röviden összefogottan szóljanak Elnézést kérek Nagyja Irstől, akinek most meg is adom a szót hogy bemutassa azt a 35 kompromisszumos javaslatot, amiket a 197-ből hozott, a migránsok integrációjának munkaerőpiaci hatása és a szociális biztonsági rendszerek koordinálása külső dimenziója. Megint csak saját kezdeményezési jelentésről van szó. Öné a szó, tisztelt előadó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék eh, köszöntet mondani mindenkinek a rendkívüli jó együttműködésért. 200 eh, körüli módosítót nyújtottak be, és 35 kompromisszumos javaslattal sikerült megoldani a feladatot. Úgy gondolom, hogy ezeket a különböző aspektusokat sikerült lefedni, amit a módosítók benyújtói fogalmaztak meg. Úgy gondolom, hogy ezzel azt mondhatjuk, hogy egy jó jelentés készült azzal kapcsolatban, hogy merre is megy az Európai Unió eh, bevándorlás eh, területen, és különösen, hogy ennek milyen hatása van a munkaerőpiacra. piacra ez egy nagyon fontos. Tehát még egyszer köszönöm az együttműködést. Vegyük most a főbb aspektusokat. A módosítók elsősorban a jelenlegi migráns helyzetet tel foglalkoztak, és a kvalifikációknak a meglétéve, elismer, hogy ezek teljes mértékben kerüljenek elismerésre, illetve szociális aspektusok és a képzési rendszerek mennyiben egyenlőek vagy nem, egyformák vagy nem, illetve hogy milyen diszkriminációkat kénytelenek elszenvedni a migránsok, ezen belül is elsősorban a nők, és akiknek a helyzete ezért törékeny. Nagyon sok olyan módosító van, amely emeljék kifejtél azokra a nehézségekre is, amikkel találkoznak. Az egyik például, hogyha kvalifikált migránsokat szeretnénk látni, akkor ezeket megfelelően és jó körülmények között kell fogadnunk, befogadni. A másik pedig az integráció kérdése, ezzel kapcsolatban is több módosító indítvány született, hogy a nyelv e tekintetben egy alapvető elem, mert csak így valósulhat meg az integráció, és a munkához, a képzéshez való hozzáférésnek is feltétele a nyelv. Csak úgy, mint a, az adott szakma gyakorlásának is feltétele ez. Így és ugyanez vonatkozik a vállalkozásokra is, akik saját magukat foglalkoztatják. De fontos, hogy valóban előbbre lehessen lépni, az például a saját vállalat alapítás területén is. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész folyamat, amikor valaki megérkezik az Európai Unióba egy harmadik országból, akkor elő kell készíteni a beilleszkedését, az integrációját az Európai Unió területén, és ez azt jelenti, hogy már a kibocsátó országon eh, kell lépéseket tenni, megfelelő tájékoztatást kell adni azoknak, hogy az Európai Unió tagállamaiban hogyan mennek ezek a folyamatok. Ez egy előkészítő feladatot jelent. Van egy kompromisszumos módosító, amelyik a ö, eh, körmigrációra vonatkozik. Ez egy rendkívül eh, fontos, és hogy milyen zavarokat tapasztalhatunk például észak-afrikai országokban. Ennek vannak pozitív aspektusai, amik adott esetben mindenki számára pozitív hatásokat jelentenek. Nem szabad, hogy ugyanakkor ezekből a származási vagy kibocsátó országokból az összes jó képességű ember egyszerűen eljöjjön ezért fontos, hogy megnézni, hogy nem lehetne egy önkéntes olyan rendszert létrehozni, ami a kvalifikált migránsokra vonatkozik. És ez azt is jelenteni, hogy lenne egy olyan program, ami önkéntes migráns program, és hogy meglegyenek azok a feltételek is, a, például a harmadik országbeli személyek, akik megfelelő tájékoztatást kapnak, hogy például melyik Európai Uniós országba érdemesebb vagy mehetnek, akkor 27 különböző jogrendszerrel kell megküzdeniük. Ezért lenne ö, egyszerű, hogyha itten egy valamilyen egységes fellépést tudnánk létrehozni. A másik az illegális bevándorlók, akik engedély nélkül tartoznak, tartózkodnak, vagy menedéket kérnek, nagyon gyorsan bekerülhetnek ugyancsak a munkaerőpiacra, de náluk is fontos az integráció kérdése. Az sem elhanyagolható, hogy a szociális koordináció mennyire fontos. Ezért azt mondjuk, hogy elismerjük, hogy különböző bilaterális megállapodások vannak, de sokkal nagyobb koordinációra lenne szükség az unión belül a közösségi állampolgárok és a harmadik állambeli eh, állampolgárok eh, helyzetét közelíteni kellene. Ezek azok a fő aspektusok, amik megjelennek a kompromisszumos eh, javaslatokban, és hogyha ezek elfogadásra kerülnek, akkor szerintem egy rendkívül jó alappal fogunk rendelkezni, és jobban látható lesz, hogy hogyan lehet egy Európai Uniós migrációs politikát megvált, megvalósítani. Garrido, majd pedig Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden. Először is szeretnék Nagyja a hírsnek köszönetet mondani azért a rendkívül jó munkáért, amit végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a jó koordinációért, amit a tárgyalások folyamán tanúsított. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítóknak a, e, nagyon jól mutatják, hogy a e, migráns e, dolgozókat hogyan kellene e, kezelni gazdasági és szociális szempontból egyaránt helyesen arra koncentrál, hogy a migránsokat hogyan lehet könnyebben integrálni. Rugalmasság jelenik meg például az II kompromisszumban, és ugyancsak azt is kezeli, hogy a migránsok hogyan felelhetnének meg jobban a kompetitív kihívásoknak, a környezeti kihívásoknak. Hangsúlyoznom kell azt is, hogy nagyon időszerű ez a, jó az időzítés ennek a jelentésnek, pont amikor a e, munkaerő vándorlás e, fokozódnik, látszódik, és e, különböző okok miatt. Az én frakcióm a néppárt ezért támogatja ezt a, módosi, ezt a jelentést és a módosítókat is. Köszönöm. Lingerin Sute asszony. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Hirs asszonynak, a jelentés készítőjének, nagyon gyümölcsöző és folyamatos együttműködést folytattunk. Nagyon fontos, hogy ő állandóan kereste a kompromisszumot a különböző politikai álláspontok között, és a végeredményenek az, hogy 35 kompromisszumos módosítónk van, a mi frakciónk a a, a szocialista demokrata támogatja ezeket. A jelentéstevő figyelembe vette a mi javaslatainkat. Mivel nagyon kevés az idő, elsősorban e, egy központi gondolatra szeretnék koncentrálni, nevezetesen, hogy a kompromisszumos módosítókkal Megpróbáltunk rámutatni arra, hogy a lehető legjobb integráció a munkaerőpiacon keresztül valósul meg. Nagyon sokszor előfordul, hogy a migránsokat diszkriminálják munka körülmények, bér tekintetében. Tehát ezzel a ponttal foglalkoztunk, és ezzel felhívjuk a, figyelmet, a figyelmét a tagállamoknak erre a helyzetre, és azt mondjuk ki, hogy ez a helyzet ez nem eltűrhető a továbbiakban. Másik fontos aspektus ezeknek a migránsoknak a gyere, gyerekei ezek a gyerekek vajon mindig olyan körülményekben részesülnek-e, ami biztosítja az ő sikeres integrációjukat a társadalomba, az Európai Unió társadalmába, és biztosította ez kezdettől. Másik aspektus, amivel kapcsolatban szeretném kérni a többség támogatását, vagy egységes támogatást kérnék, ez a munkához való jog hogy a családtagok is így dolgozhassanak, azt értenünk kell, hogy ezek a családtagoknak ugyan van ilyen joguk a foglalkoztatáshoz, ez segítené ugyanakkor azt a terhet is, ami a szociális rendszerünknek kell elviselnie. Hogyha a családtagok megkapnák a munkavállalás lehetőségét, akkor kevesebbet kellene rájuk költeni. Tehát a javaslat, amit Hirsch asszony tett a pontrendszerrel, az úgynevezett pontrendszerrel kapcsolatban, eredetileg nem tűnt elfogadhatónak számunkra, de aztán később mégiscsak rájöttünk, hogy van itt egy megoldás, és azt kértük, hogy az Európai Bizottság készítse el ennek a pontrendszernek az értékelését. Még egyszer köszönöm a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszöntet szeretnék mondani a jelentés készítőnek, aki rendkívül konstruktívan dolgozott, és eh, nagyon jó volt a hozzáállása, és a nagyon sok kompromisszumos javaslatot dolgozott ki. Szerintem ez nagyon jól illeszkedik eh, abba, amit a véleménybe, amit a eh, Polgári Szabadságjogok Bizottsága is megfogalmazott. És nagyon jól kiegészítik egymást. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a jelentés a diszkrimináció elleni küzdelemben, és azt hiszem, hogy sikerült megtalálni a megfelelő egyensúlyt, ahogy ezt a kollégák is elmondták, hogy a harmadik eh, állambeli és az uniós állampolgárok közötti megfelelő egyensúly megvan ebben, ami segít sok nehézséget leküzdeni. Valóban egy nagyon részletes jelentésről van szó, és eh, a, eh, tehát van való a kibocsátó országokban, származási országokban is, fontos, hogy kezeljük a tisztességtelen munkaerőtoborzó ügynökségek fellépését is, és fontos, hogy az embereknek az adottságait, képességeit minél jobban kihasználjuk. Nagyon sokszor harmadik állam beli állampolgár itt dolgozik, az egy úgy valamikor tulajdonképpen veszteséget is jelent, mert nem a képességeiknek, kvalifikációknak megfelelően foglalkoztatják őket. Tehát nem csak brain drain van, hanem brain waste is előfordul. Tehát mindenképpen egy nagyon pozitív, átfogó jelentés van előttünk, amelyik eh, figyelembe veszi a problémákat és megoldásokat keres a e problémákra, tehát tényleg szeretnénk gratulálni a jelentés készítőjének. Elnök, köszönöm szépen. Más nem kért szót, tehát akkor nagyon gyorsan megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm a rendkívül jó együttműködést, amit tanúsítottak nagyon rövid idő alatt. Sikerült elvégezni ezt a munkát, hála az együttműködésnek. Nem csak a státuszkorról beszélünk, és nem csak a hogy a jövőben jövőbenre vonatkozóan egy üdvözlő kultúrát dolgoztunk ki ezzel akkor ezzel befejeztük, mondja azt, hogy és ezt ről szavazás lesz holnap, és plenárisra pedig majd márciusban vagy áprilisban kerül. Ahogy már jeleztük az elején, a hatos ponttal kapcsolatban Tiber asszony úgy gondolta, hogy nem szükséges megvitatni a kompromisszumos javaslatokat, az ő véleménye esetében, és ezzel a 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-12-es pontok következnek, amelyekkel azt javaslom, hogy egy vitát tartsunk, közös vitát, ez pedig a mentesítés kérdése, vagy felmentmény megadása. Tehát ez az első vita a vélemények előterjesztésével kapcsolatban. Természetesen ez a Költségvetési Bizottság, ellenőrzési bizottságnak a érinti. Az első az általános költségvetéssel kapcsolatos, harmadik szakasz bizottság és a végrehajtó ügynökségek. Azt javasoljuk, hogy először is egy általános elemzéssel fogalmazzunk meg, és nézzük meg, hogy milyen hibákat tudtunk megállapítani, és emlékeztetni arra, hogy nagyon fontos a különböző eszközöknek a hatékonyságát mérni, és olyan szempontból is, hogy az elérendő politikai célok hogyan vasoltak meg, például a ö, stratégia figyelembevételével is. Azt sajnáljuk, hogy az, a költségvetési sorok közötti átcsoportosítás és a korrekció, költségvetési korrekciónál a 2,7 milliárd euró kifizetése még, so, még továbbra sem kerül kifizetésre, jutott el a kedvezményezettekhez, ami bonyolítja a, a dolgokat, és a politika megvalósulását is nehézé teszi. A másik a technikai segítségnyújtás és a ö, kiegészítő költs, költségvetés 3,27 millió euró összegben. Azt tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatási része a Progress programnak valamennyivel kevésbé jelentős, mint amennyit kitesz az, amint, ahogy ez szerepel magában a programban. Ez önmagában problémát jelent. Végezetül pedig azt is megállapítható, hogy az ÖRESZ végrehajtási százaléka az 74 százalék a 2010-11-es időszakban, ezzel szemben 67 százalék volt 2011-12-es időszakban. És azt kérjük, hogy a bizottság javítson a ennek az alapnak a felhasználásán. Azt már most hallom, hogy azt mondja, hogy éppen ezért akarja módosítani az alapot, a Dönesz alapot. Mivel a második eh, véleményt illetően, ami az Európai Unió ügynökségeinek a költségvetésével foglalkozik, általában azt tapasztaljuk, hogy a a programok úgy, ahogy ezt az ügynökségek rögzítik, megfelelnek a jelenlegi eh, helyzetnek és politikai prioritásoknak. Azt várjuk, hogy az ügynökségek eh, szorosan működjenek együtt eh, az illetékes bizottságokkal és az Európai Bizottságok gal azért, hogy megfelelően dolgozzák ki az éves programjukat, és azok hatékonyak legyenek, és azt kérjük a bizottságtól, hogy optimálisan használja fel az ügynökségek közreműködését. Tehát itt egyrészt van egy együttműködés az ügynökségek között, és az ügynökségek és az Európai Bizottság között de ezt az együttműködést még mindig lehet javítani. Továbbá azt kérjük, hogy a különböző ügynökségek elszámolásainak, a számláinak a prezentálása egységesebb legyen, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyenek a teljesítmények. Ami a specifikus költségvetését illeti a CEDEFOP-nak, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ, itt azt tapasztaljuk, hogy a 2020-as EU stratégia figyelembevétele megvalósult kellően, hogy a számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a, az ellenőrzött számlák rendben vannak, üdvözöljük, illetve javasoljuk, hogy üdvözöljünk egy egész nyomonkövetési folyamatot a és Ugyanakkor viszont azt is tapasztaljuk, hogy még további javításokra van szükség, mert 77 átutalás, amit 2011-ben hajtottak végre, csak 67 került évvégén rög, rögzítésre. Örülünk annak, hogy a kifizetések ö, ö, törlésének a száma csökkent, de azt sajnáljuk, hogy a CEDEFOP még mindig nincs igazgatója. Jelezni kell, hogy az EDFOP maga is ezt sajnálta. Nem tudom, hogy ezt miért kellene módosítani a véleményünkben. Sőt, azt kérem, hogy esetleg nem is azt, hogy jobban figyeljünk oda, vagy aktívabbak legyünk egy olyan helyzetben, ami nem elfogadható bármilyen eh, kinek is, és eh, van, eh, kire is hárul a felelőssége tekintetben. A harmadik az Európai Alapít, Képzési Alapítvány, az ITF. Itt a számvevőszék észrevételeit megfontoltuk, azt tapasztalták, hogy rendben voltak a számlái 2011-es időszakra, és örülünk, hogy ezt az ügynökséget sikerült mobilizálni, különösen az arab tavaszt követően. Szerintem az alapítvány volt az egyik olyan elem, amelyik lehetővé tette, hogy az Európai Unió egy igazi új utat fogalmazzon meg a politikáinak és a fellépésének ezen politikai eseményt követően. Ötödik vélemény, amelyik elsősorban a Európai Biztonsági, Munkai Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mentesítése, ez a barcelonai ügynökség, illetve Bilbaói helyes és bit az elnök asszony. Tehát örülhetünk ennek a nagyon jó munka- és egészségvédelmi szabványokat vezetett be, még akkor is, hogyha ez nem jelenti azt, hogy a bizottság különösebben aktivizálta volna magát. Itt is a, szám a számvevőszék megállapított, hogy a számlák rendben vannak, törvényesek, és ennek csak örülhetünk. Továbbá azt javasoljuk, hogy ezt vegyük tudomásul, és azt is, hogy a 4%-ról 8%-ra emelkedett a törölt hitelek száma 2010-11-es időszakban, és az ügynökség költségvetése 0,9%-kal magasabb 11-re a 2010-hez képest. És végül, de nem utolsó sorban, a munka és életkörülményekkel foglalkozó ügynökség az Eurofund ügynökség, amelyik a Dublini ügynökség. Ott azt javasoljuk, hogy örüljünk annak, hogy a munkaprogram a hozzáigazításra került a válság elemeihez munkaterületen, és különösen jó az, hogy sikerült a hangsúlyt arra a hely újra az elnök, tehát azt javasoljuk, hogy örüljünk annak, hogy az ügynökség munkája illeszkedett az új válsághelyzethez, és hogy különösen tanulmányozzák a fenntartható, hatékony közszektor szerepét a munkahelyteremtésben. Megvizsgálják azt, hogy milyen strukturális problémák vannak, illetve hogyan kell ezeket változtatni a munkahelyteremtés érdekében. Azt is javasoljuk, hogy itt is nyugtázzuk, amit a, hogy a számvevőszék szabályosság és törvényesség szempontjából nem talált kivetni valót a számlákban, Továbbá a számvevőszék megállapította, hogy nagyon átláthatóak az eljárások a munkaerőfelvételben. felvételben tehát ezeket kellene megtárgyalnunk. Látom, hogy ez nagyon formálisan válhat, de azt kérem a tagoktól, hogy ezeket a mentesítési véleményeket ne tekintsék egyáltalán formálisnak, mert mögötte nagyon komoly dolgokról van szó, a költségveti eljárásra is kihat ez, és a finanszírozására ezen ügynökségeknek és nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek az ügynökségeknek a munkája nagyon fontos a mi szakbizottságunk munkája szempontjából. Most először megadom a szót Őri úrnak, majd pedig Bauer Editnek. Elnök asszony, először is a, a bizottság harmadik szakaszsal kapcsolatban alapvetően egyetértünk az elhangzottakkal mi is úgy látjuk, hogy az egyes eszközöknek a, a vizsgálata, értékelése az egy fontos dolog, és különösen fontos hangsúlyozni most annak a fontosságát, hogy változtatni kell a gyakorlaton. Túl sok pénz marad benne a rendszerben, ezt már korábbi években is emlegettük, hogy, hogy nem jó az, hogyha a rendelkezésre álló forrásokat nem használjuk ki. Ez vonatkozik a, a szociális alapra is, és az EURES-re is. Most, amikor a költségvetési utak elős közepén vagyunk, látjuk, hogy ez milyen handicapet jelent a tárgyalásnál, hogyha mindig a szemünkbe vághatják azt, hogy na jó, jó, de azt se költitek el, ami, ami van. Tehát ez, én ennek kifejezetten örülök, hogy ezekre a elnök asszony a, a jelentésében súlyt fektet erre a tényre, tehát, hogy a, a benragadt pénzek azok, azok problémát okoznak. Egyetértek a többi megállapítással is általános problémának én két dolgot látok, ha már áttérünk a, magukra az egyes ügynökségekre. Az egyik, hogy túl sok a kötelezettségvállalás a jövőre vonatkozóan, ugyanakkor generális problémának tűnik, talán leginkább a szedefopnál nál ugrik ki, hogy ő, mintha nem lenne rendben a tervezése a, a munkának, a különféle átcsoportosítások nagy része az év utolsó szakaszában, a CEDEFOP esetében, mint láttuk, tulajdonképpen a legutolsó szakaszában történik. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy jobban oda kell figyelni a tervezésre, a, a, az ütemezésre, mert itt egyfajta kapkodás, átgondolatlanság tűnik föl, ez nyilvánvalóan nem szerencsés. Egyértelműen üdvözlendő viszont az, hogy a számvevőszék semmiféle jogszerűtlenséget nem találta az ügynökségek működésében. Ez, ez jó hír, nem minden évben volt így, most úgy látjuk, hogy ilyen értelemben komoly előrelépés van. Ami a a Torinói ügynökséggel, tehát az Európai Képzési Alapítványjal kapcsolatban egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Kérdésekre válaszolva változatlanul úgy látjuk, hogy rendezetlen a közüzemi díjak fizetésének a, a, a, a rendje, vagy legalábbis hosszú távra nem rendezett bizonytalan az olasz kormány és a torinói ügynökség között még mindig nincsen megállapodás, már pedig egy ilyen intézménynél erre szükség lenne, hogy legyen valamilyen keret megállapodás, erre oda kéne figyelni és presszionálni a, a feleket, hogy nem helyes, hogyha erre nem kerül, nem kerül sor. A a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi ügynökség kapcsán a harmadik pontot, nevezetesen azt a megjegyzést, miszerint a törlési arány 4%-ról 8%-ra nő, miközben nő maga a költségvetés is. Én azt értem, azt is értem, hogy tudomásul vesszük, de ez talán megérdemelne egy kicsit erőteljesebb megfogalmazást, ezért ez mégsem az a gyakorlat, aminek a jövőben folytatódni kellene. Egészében véve azt gondolom, hogy amit a jelentésekben vagy a véleményekben olvashatunk, azok korrektek, rendben vannak, a magunk részül támadni, támogatni tudjuk. Ezeket a megjegyzéseket fűztem volna hozzá. Köszönöm szépen. Merci. Én is köszönöm. Bauer asszony, aztán Philippe Benyan. Én is köszönöm szépen. Köszönöm minden véleményt, köszönök minden véleményt. Azt gondolom, hogy az ügynökségeinkkel elégedettek lehetünk, ahhoz képest, hogy mi történik más szakbizottságokban. Két kérdést engedjen meg az ocsával kapcsolatban, a Bilbaói ügynökséggel kapcsolatban. Először is a hármasra szeretnék rákérdezni az osával kapcsolatban, én megpróbáltam bizonyos magyarázatokat kapni más tolmácsolásokból is, de négy tolmácsolást hallgattam meg, és három különböző ö, ö, megfogalmazást hallottam az osával kapcsolatban, Úgyhogy legyen kedves újra beszámolni ezzel az OSA hármas pontjával kapcsolatban. Második kérdésem. Az OSA kezdeteire nyúlik vissza, nem volt világos a helyzet annak idején, ami a tulajdonjálást illeti, és azt, hogy ígéretet kaptunk arra Bilbaóban, hogy ott ugye történik valami. Van-e valamilyen pozitív fejlemény az osával kapcsolatban. Philip Benyon. Nagyon szépen köszönöm. Én Harkens asszonynak a szövegét fogom felolvasni, mert ő ugye nincs ma körünkben. Először is köszöni szépen a témafelelősének a véleményeket, ami az általános költségvetést illeti, miért kevesebb az EURES forrásfelhasználása, és ez milyen trendből adódik? A CEDEFOP-nál örül annak, hogy erőfeszítés történt arra, hogy az automatikus átvitel a kettes fejezetben jó. Az eurófonda kapcsolatban az interjú kritériumoknak örül Harkin asszony, ami az osát illeti, örül a válasznak, és valóban van itt valamilyen ö, ellentmondás a delegációk ö, validitásával kapcsolatban. A témára pedig szintén örül annak, hogy az illetékes ügynökség megfelelően válaszolt a, a felkérésünkre. A 2011-es költségvetésnél pedig azt kérik, hogy az ügynökségek kapacitása fokozódjon, és mindenképpen jó lenne, hogy a nőn is kérte, hogy az átfedéseket azt kerüljük minden egyes ilyen esetben. Köszönöm szépen! Még mielőtt a különböző kérdésekre megfelelnék, ha megengedik, akkor arra lennék kíváncsi, hogy ha senki más nem kér szót, akkor Mersen Kantos bizottsági igazgatónak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, köszönöm. Képviselő urak, hölgyek, köszönöm, hogy itt lehetek, és a 2011-es mentesítéssel kapcsolatban a foglalkoztatás és szociális ügyekkel foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos pénzügyi igazgatásunkról beszámolhatunk. Megerősítjük az előző évek fejleményeit, visszacsatalunk ala, alacsonyabbak a kiadások ahhoz képest, a, amit a, megállapítottunk nagyon szigorú a foglalkoztatási politika nagyon gyors az előadó, de megpróbáljuk ott követni. Ami az egyszerűsítést illeti, az parlament a jelenlegi rendeleti keretben megfelelően együttműködik. Az audit munka nagyszerű eredményekkel járult, és a kifizetéseknél látjuk, hogy 2010-hez képest nagyban javult a helyzet. A teljes kifizetések 10,4 milliárdot tesznek ki, ahogyan látjuk az Európai Szociális Alap esetében 2,7 milliárd került 2012-re átvitelre. 2011 esetében az ESA lehetővé vettett 15 millió ember támogatását, mint kedvezményezett. Ez mindenképpen a válsághelyzetben nagyon fontos. Az esa nak továbbra is igen erősnek kell lennie, és különösen így van ez, hogyha 2020-as stratégia célkitűzéseit kívánjuk megvalósítani. 96 ö, ö, millió, milliárd, milliót a prioritásokra ö, kívánunk áldozni. Igen, pozitívnak tűnik ö, az önök szakbizottságával a munka, és köszönöm, ha bármilyen ö, további kérdésük van, azt kérem, tegyék föl. Ha senki más nem kíván már megjegyzéssel élni, akkor összefogottan szeretnék válaszokat adni. Igazgató, nagyon sajnálom, hogy kellemetlennek kell lennem most, de furcsa is lenne, ha nem lennék az. Azt mondja, hogy rendelkedésünkre áll, és a kérdéseinkre megválaszol. Három kérdést hallottunk, egyikre sem válaszolt. Itt most reklámozta ugye a bizottságot, ez nagyszerű, de három kérdés hangzott el először is. Hargen asszony. A bizottság az ügynökségek munkáját valóban az éves növekedési jelentésre felhasználja-e. Aztán a számvevőszék 15-ös megjegyzéséről a spanyol országi ügynökséggel szemben a, a megállapodásra nem került sor. Ugye ezt angolul idéztem a szövegből, tehát az igazgató Szedefok igazgatójának a toborzására sem került, nem kaptunk választ. Őri Csaba úr előirányzat felhasználások alacsony voltára történt kérdésére sem válaszolt meg ön. Tehát négy kérdés volt itt, az ötödik pedig az volt, amely ugye az OSA egészségügyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseire vonatkozik az új stratégia fényében. Öt kérdést hallottunk képviselőtársainktól, fontos kérdéseket, és ezekre választ várunk. És amikor mentesítési véleményeket fogalmazunk meg, akkor szeretnénk, hogyha erre kapnánk választ, de egyenlőre bizony erre öntől nem hallottunk választ. Azt javaslom, hogy a módosítókban próbáljunk meg ezekre ö, válaszokat kapni. A módosítók benyújtásának határideje január 30, és minden kollégámnak elmondom, hogy alapjaiban egyetértek az ő véleményükkel, én magam is összefoglaltam. Emlékeztetnék arra, hogy tehát figyelembe kell venni az ügynökségeket, amikor az éves növekedési jelentést készítik, a székhely kérdése, a bilbaúi ügynökség esetében, a toborzási kérdés, a CEDEFOP igazgatójának toborzása, negyedik kérdés, tehát még egyszer ismétlem. A források EURES források felhasználása. Ötödik kérdés, ESA, ESA kérdések, általában Európai Szociális Alappal kapcsolatos kérdések. Remélem nem felejtettem el semmit az önök kérdései közül. Amikor január 30-án a módosítókat megkapjuk, február 20-án megvizsgáljuk azokat, másnapján 21-én szavazunk, a másik illetékes bizottság pedig ezt követően fog szavazni. Most azt javaslom, hogy a 12-es pontra térjünk át, de még ezt azelőtt, mielőtt a miniszterekkel eszmét cserélünk, engedjék meg, hogy azt a szóbeli kérdést is felvezessem, amelyet mi szeretnénk, hogyha képviselőtársaink megvizsgálnának. Itt a 13-as kérdésről van szó. 13-as kérdés, amely a, arra vonatkozik, hogy a megszorító politikák hatása a fogyatékkal élő személyek életkörülményeire milyen hatással van a GOE kért, kér tőlünk ezen kérdésnek a feltételét, és ebben hozzájárultunk ehhez. A szövegben miről is van szó? Euh, a szövegben ezen szóbeli kérdés miről is szól? Tehát elemezni kell a megszorító politikák hatását ezen célcsoport életére. És azt, azt kérdezzük meg, hogy milyen mértékben vette figyelembe a bizottság ezt a sajátos helyzetet. Egyrészt. Másrészt pedig azt szeretnénk ellenőrizni, hogy az Európai Bizottság milyen módon kívánja végrehajtani a a fogyatékkal élő személyek stratégiáját 2010 20-as időszakban, és szeretnénk biztosítani, hogy az Európai Unió valóban kötelezettséget vállal mindazért, amelyért már eddig kötelezettséget vállalt az ENSZ vonatkozó egyezményében is. Nos, hát ezek a kérdések utalnak az Európai Bizottság végrehajtására. A parlamentünk egyébként már állásfoglalást fogadott el ezzel kapcsolatban. Kósa Ádám kollégánk jelentése kapcsán. Kósa Ádám jelentése valóban e témáról szólt, mi pedig specifikusan ebben a szóbeli kérdésben szeretnénk utalni ö, Kósa Ádám ö, munkájára is, és ezzel kapcsolatban, ha bárkinek van kérdése, kérem most tegye meg. Murphy úr. Thank you very much. Uh, thanks for having this on the agenda. Uh... Köszönöm szépen, hogy napi rendet tűzte ezt a kérdést, és hogy a szóbeli kérdésre sor kerülhet. Először is köszönöm szépen mindazon aktivista csoportoknak, akik a fogyatékkal élők munkáját karolják föl, hogy ezt a kérdést napirendre tűztük. Valóban a társadalomban egyre inkább begyűrűződik a gazdasági válság hatása. Tudjuk, hogy az ifjúsági munkanélküliség milyen súlyos méreteket ölt, de nagyon jó az, hogy külön figyelmet fordultunk arra, hogy a fogyatékkal élőket milyen különösen sújtja a gazdasági válság Tavaly az Európai Alap is utalt arra egy tanulmányában, hogy a fogyatékkal élők milyen nehéz körülmények közt élnek. Minden ötödik fogyatékkal élő a szegénység határán él, vagy mély szegénységben és sokszor Görögországban 20-30%-ra tehető a, az ilyen szegénységben élők aránya és az Egyesült Királyságban is nagyon súlyos a helyzet, és az vannak olyan ö, intézmények, amelyek napközben ö, fogadják a, a fogyatékos ö, ö, személyeket, de ö, látjuk Írországban is ö, az Egyesült Királyságban, és hogy a bérek csökkennek, és különösen a fogyatékkal élőket sújtja a megszorító szakpolitika. Szinte egy millióra tehető azon ledolgozott órák száma, amivel kevesebb van most, mint a válság előtt. Az autonómia, az önálló ö, élet kérdése is fontos. Persze, ö, jogokat, az önálló élethez való jogot, azt ö, ö, már megfogalmaztuk, de egyre kevésbé tudunk élni ezen jogokkal, és bizony minden szakpolitika rövid, szűklátó körül, és és az állam valahol ezzel szinte a végén többet fog fizetni, mint amit nyerne. Egyik oldalon nyer, másrészt pedig veszít, és annyira nincsenek már állami támogatások, hogy a fogyatékkel élők munkavállalása egyre inkább csökken. Valóban vitát kell folytatnunk erről a logikáról, és el kell utasítanunk, mely szerint ugye egyszerűen csak e, méltányosabbak akarunk lenni a, a tekintetben, hogy megosztjuk a felelősségeket, de nem a fogyatékkal élők nem fizethetik meg az árát, az, a gazdasági válság árát. Vannak, akik még mindig gazdagodnak, a válság idején is, és a fogyatékkal élők pedig egyre szegényednek. Fontos erről a parlamentben vitát folytatnunk itt, eh, e házban, de a házon kívül is mobilizáljuk. Kósa Ádám eh, van a eh, sor, kérem röviden fogalmazzunk, aztán Jean Lamberton, mert a miniszterek már jönnek. Köszönöm a szót, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy a mi bizottságunknak kötelessége kiállni amellett, hogy ez a szóbeli kérdés feltevése kerüljön. Maga a kezdeményezés egy civil szervezettől érkezett, és felkaroltuk ezt a témát és köszönöm, hogy elnök asszony rávilágított arra, hogy a mi bizottságunk már foglalkozott a kérdéssel, az általunk elfogadott jelentés ezt a problémát is próbálta kezelni, és olyan ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság számára, amivel úgy gondoljuk, hogy ez a problémakör nagyságrendileg csökkenthető. Megoldani nem fogjuk tudni, de addig, amíg a tagállamok gazdasági lehetőségei teljes körűek lesznek, de ugyanakkor emberi jogokról van szó, amit az ENSZ konvenció a fogyatékossággal élő emberek számára biztosít. Három rövid kiegészítést szeretnék tenni. E, először szeretném a néppárt nevében javasolni, hogy ezt a kérdést egészítsük ki még egy kérdéssel, ez pedig az akadálymentesítés kérdése, ugyanis a mi álláspontunk szerint kiemelten fontos az akadálymentesítés kérdése, és a megszorító politika negatív hatásai az akadálymentesítés felgyorsítását csökkenteni kell, tompíthatja. A másik kettő pedig az Európai Szociális Alap, a mi bizottságunk nagyon keményen kiáll amellett, hogy az európai szociális alap felhasználása hatékonyabb és észszerűbb legyen. És a következő 7 éves időszakban reméljük, hogy nagyobb százalékban lehet felhasználása a fogyatékkal élő emberek számára. A harmadik pedig a statisztikákról szóló jelentés, amiről elfelejtkezünk, de nagyon fontos, hogy nekünk, fogyatékossággal élők szá számáról, állapotáról, helyzetéről, a foglalkoztatási mutatóiról nincsenek pontos adataink. A bizottság javasolta, hogy a következő 7 éves időszakban ezt kiemelten kell, hogy foglalkoztassák őket. A néppárt teljes mértékben támogatja a kérdés feltevését az akadálymentesítésre vonatkozó kérdés kiegészítésével együtt. Köszönöm szépen, megadom a szót Jean Lambertnek és Sarkász úrnak, mert már itt vannak köztünk a miniszterek. Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szóbeli kérdést örömmel támogatjuk. Egyes képviselők már fel is vetették ezt, illetve egyes civil szervezetek azt hiszem, hogy az EPP, az EPP javaslata az akadálymentesítésről szintén találkozik teljes egyetértésünkkel. azt hiszem, hogy ez része nem csak a politikának, hanem az akciónak a szóbeli kérdés teljes mértékben a frakciónk támogatja. Köszönöm szépen. Akkor üdvözlöm az ír minisztereket, akik csatlakoznak hozzánk, és megadom a szót Alexand Szerkesznak. Nagyon röviden, elnök asszony, szeretném elmondani, hogy a szocialista képviselők üdvözlik ezt a kézeményezést. Nagyon sürgős dologról van szó. Nem csak arról van szó, hogy a nadrexi megpolitó politikának katasztrofális következményei vannak, mégpedig éppen a legveszélyeztetettebb csoportokra, hanem felháborodottan azt tapasztaljuk, hogy az Európai Bizottság a korábban létező politikát megszünteti, eltörli a fogyatékkal élők számára elnök asszony, a szocialisták ezt nem tudják támogatni, és úgy gondoljuk, hogy egy állásfoglalást kell kidolgozni erről. Elnök a koordinátorok abban állapodtak meg, hogy állásolás nélküli szóbeli kérdésről van szó. Egyes frakciók meg fogják nyitni a kérdést, de az Emple szakbizottság a plenárisra állásolás nélküli szóbeli kérdés fog továbbítani. Ha csak a koordinátorok másként nem állapodnak meg. De egyelőre mandátumom arra szól, hogy megnyissam a szobegondosítók benyújtásának idejét, egy szóbeli módosítóról van szó, szóval ennek a szellemét elmondtam, február 5-e dél a határidő, a szobeli kérdést természetesen módosíthatják, és én magam is szeretnék utalni a mi munkánkra, hogy a mi munkánkat mennyire veszi figyelembe az Európai Bizottság. Kusa Ádám munkájára gondolok. Itt az ő általa írt jelentésre. Február 21-én szavazunk, és a plenárisra van vagy áprilisban kerül, utána pedig a 21. pont jött volna, de Bulan úr nincsen itt, ezért ezt majd az eredeti helyén fogjuk vizsgálni a nap végén most pedig a 14-es pont következik a napi rendről, ami eszmecserre a három számunkra referencia miniszterrel, mivel foglalkoztatásról és szociális ügyekről van szó, és a szokás szerint átadom a szót minden miniszternek, Kérem, hogy ne beszéljenek többet 7-10 percnél, tényleg ne többet, hogy a képviselők is fel tudjanak szólalni, és fel tudjanak tenni kérdéseket. A képviselők ö, azt hiszem, hogy világosan kell lássák, hogy milyen jogkör különbség van a miniszterek között be kell hogy Richard Burton munkaügyekért, vállalkozásügyekért és innovációért felelős miniszter, Richard Bruton a neve helyesen, Alexandro Szárkesz kezdeményezésére történt a konzultáció a dolgozókkal. John Burton a az ifjúsággal és az összes védelemmel foglalkozik, valamint Sharon Cannon államtitkár Henry Quinn minisztert képviseli, aki sajnos nem tudott eljönni. Ő foglalkozik két nagy ügyel, a többes pénzügyi keret két nagy fontos részével oktatásért és képzésekért felelős államtitkár szakmai képzésért is, ebben benne van az Európai Szociális Alap és a globalizációhoz való hozzáigazítási alap való foglalkozás. A megadom a szót a minisztereknek, és elmondom, hogy az M szakbizottság február elején látogat Írországba, és az által vezetett delegáció ott is folytathatja az eszmeselét. Köszönöm, hogy eljöttek közénk ma délelőtt. Richard Bruton eh, kap eh, szót, kérem, hogy a 7 percet, ha egy mód van rá, tartsa be. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom az Európai Parlamentnek álláspontokat. A Lisszaboni szerződés értelmében nagyobb szerepet kaptak, és így erősebb a demokratikus elem a döntéshozatalban. A nemzeti parlamentekkel is felvették a kapcsolatot, Mm. Tudom, eh, hogy a eh, bizottság eh, képviselői felvetettek kérdéseket a megszorítás politikájával kapcsolatban azt hiszem, hogy a pénz, költségvetési konszolidációról át kell térni a növekedésre. Mégpedig ezt próbáljuk megtenni a mostani elnökség alatt. Az egységes piac az EU-t versenyképesebbé tette erre építeni kell elnökségünk során az Európa 2020-as stratégia, a munkahely teremtés stratégiája kell legyen. Ez lehetővé teszi, hogy közös foglalkoztatási és gazdasági célokat érjünk el. Eh, tudom, hogy eh, bizottságuk eh, éppen ezzel foglalkozik. Láttam, hogy milyen munkát végeznek az európai szemeszterben, és az ír elnökség megpróbálja biztosítani, hogy ezt figyelembe vegyék a viták során. Megpróbálják erősíteni a foglalkoztatási és szociális tanács ráhatását a politikára. A tanácsi munkacsoporton belül megpróbáljuk tisztázni egyes technikai kérdéseket a trialógusra való felkészülésben, a februárra való felkészülés során. Remélem, hogy sikerül együttműködnénk a dialógus szellemében most, amikor gazdasági válság van, megpróbálunk a megfelelő szellemben eljárni, azaz a dolgozók szabadságát biztosítani és munkahelyeket teremteni. Tudatában vagyunk annak, hogy nem szabad a munka végzéssel kapcsolatos normákat alacsonyabb szintre sűjeszteni. Az ír elnökség megpróbál aktívan előrelépni a munkakörülmények szabályozása terén, például a kiküldetéssel kapcsolatban, és megpróbálja veszélyeztetett munkavállalók eme csoportját megvédeni. Reméljük, hogy sikerül jelentős előrelépést elérni. Tudom, hogy sok munkát végeztek ezen a területen, és három, és a 12 es és a 9-es cikk továbbra is problémás. A nemzeti szintű jogszabályokról szólnak ezek. Mint tudják, eh, Írország eh, szeretne eh, az elnökség végére egy általános megközelítést megfogalmazni. Ezt a jelentéstevővel, az árnyék jelentéstevőkkel együtt próbáljuk megtenni, tehát előre haladni a parlamenttel együtt ebben az ügyben. A az egységes piacon a szabadság jogokra is odafigyelünk. Például azokra a dolgozókra, akik munkavégzésének része a mobilitás. Hasonlóképpen a diszkrimináció mentességre új dolgozó, új kezdeményezéseket fogunk kérni az Európai Bizottságtól a tengerészek munkájával a kapcsolatban is. A ö, kockázatoknak ö, kitett, ö, például mágneses tér káros hatásának kitett dolgozókkal kapcsolatos jogszabályok terén is szeretnénk előre haladás elérni. A formális triológus februárban lesz, remélem sikerül a függőben lévő kérdéseket megoldani még az ír elnökség alatt, aminek csak előnyét látnák Európa szerte a dolgozók. Vannak olyan dolgozók, akik veszélyes vegyi anyagokat kezelnek. Több irányelv foglalkozik ezzel, de ezek gyorsan elavulnak a javaslatokat fel kell frissíteni a triológus során. Teljesen támogatom az önök bizottságának azon erőfeszítését, hogy a válság során ne szigor, ne váljanak hátrányossá a dolgozók számára az egészségügyel kapcsolatos szabályok változásai a kor nem szexuális irányultság alapján történő diszkrimináció ellen is fel kívánunk lépni. Az ír elnökség megpróbálja erősíteni az Európai Unió elkötelezettségét a G20-akon és az ILO-n belül az ilóval való kapcsolatokat fejleszteni szeretnénk, konzultálva a tagállamokkal és a szociális partnerekkel a regionális találkozó előtt Oszlóban, áprilisban, valamint a Genfi júniusi konferencia előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót John Brutonnak, szociális védelmi miniszternek. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök között. Mint szociális védelmi miniszter Írországban az a nagyon széles körű a szerepköröm egyrészt olyan kérdések, amelyek általában a szociál eh, társadalombiztosítási kérdések. Nekem kell biztosítanom azt is, hogy a munkanélküliek eh, a lehető legjobb körülmények között visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Ez jelent képzést, eh, gyakorlatot, aktiválást, és átalakítjuk a rendszerünket Írországban oly módon, hogy ezek az emberek megkapják a támogatások mellett a különböző egyéb lehetőségeket is, ez lehet oktatás, szakképzés, tapasztalatszerzés. Az ír elnökség alatt külön oda fogok figyelni ezekre a ö, kérdésekre az EBSCO ö, tanácsülések kapcsán is. Ez azt jelenti, hogy a szociális és foglalkoztatási miniszterek februárban Dublinban fognak tartani egy ülést. A fő témája ennek az ülésnek támogatni az embereket, hogy visszakerüljenek a foglalkoztatásba, és ideérve a fiatalok foglalkoztatását is, és a fiatalok garant történő garancia nyújtást. Nagyon sok munka történt ezzel kapcsolatban úgy terveztem, hogy az ifjúsági garancia, Youth Guarantee, az egy kiegészítő lesz a brüsszeli formálisabb vitának, annak érdekében, hogy ez mielőbb elfogadásra kerülhessen majd. És ezért nagyon jó, hogy el is fogadták a meghívást Dublinba. Ennek a Dublini ö, ülésen az Európai ö, Közszolgálat ö, kapcsolatos kérdések is megvitatásra kerülnek, illetve az idősebb nők helyzete a munkaerőpiacon, valamint a szociális partnerek és az Európai Szociális Platform kérdése. Most pedig, hogyha a hivatalos ülés, tanácsülésnek a programját nézzük, itt az ifjúsági garancia az egyik én fő prioritásom. Európának igenis válaszolnia kell arra a problémára, amit a munkanélküliség jelent a fiataloknak, akiknek ez meghatározza a majdani ö, szakmai életüket. A fiatalok évtizedekig velünk vannak, és ez probléma, hogyha nem lépünk gyorsan. A munkanélküliségi adatok is azt mutatják, hogy az európai tagállamokban nagyon komolyan megemelkedett a fiatalok munkanélküliségének aránya határozott szándékunk, hogy megfelelő szöveget fogadjunk el ezzel kapcsolatban. Mi kompromisszumokkal együtt is azt elismerjük, hogy a különböző álláspontokat figyelembe kell venni, figyelembe kell azt venni, hogy a különböző tagállamoknak a kiinduló pontja is különböző, különbözők a megoldások, és a munkaerőpiac résztvevői is eltérőek, illetve hogy milyen gazdasági költségvetési korlátok vannak. Mindezeket figyelembe kell venni a megoldásoknál. Ugyanakkor a tagállamok tagállamoknak fontos, hogy egy garanciát valósítsanak meg, úgyhogy a célokat mielőbb elérhessük. Nagyon melegen aláljuk, hogy a parlamentek is érdeklődjenek ezzel a, ezután a kérdés után, és foglalkozzanak ezzel. Az elmúlt idő, időszakban, években nagyon sok határozat született, legutóbb Strasbourgban hétfőn, és a parlament azt is eh, látta, hogy a, eh, bár a tanácsi ajánlás önmagában nem lesz kötelező erejű, de mégis az a célja az elnökségnek, hogy a tagállamok azonosuljanak ezzel, illetve eh, meglássák, hogy milyen dolgokra van szükség, és a fiatalok érdekeit szolgálják ezzel. Szeretnénk megismerni a parlament véleményét az ifjúsági garanciával kapcsolatban, hogy ezt a lehető legjobban figyelembe tudja venni a tanács, amikor majd az ajánlási szöveget véglegesíti ami pedig az európai támogatási alap kérdését illeti a legrászorultabbak részére. A bizottság megjelentett egy anyagot egy új támogatási rendszerről. Az ír elnökségnek az a célja, hogy a tanácson belül szülessen megállapodás a parlamenttel együtt, hogy ennek a rendeletnek az alkalmazásával, hogy ez 2014. januárjától már alkalmazásra kerüljön. Természetesen ez függ attól is, hogy mennyire lesznek sikeresek a tárgyalások a többéves pénzügyi keretről az Európai Unió élelmiszer támogatási programja is ide tartozik. Sokkal több az élelmiszer, mint amennyire szüksége van valójában. Ezért nagyon fontos, hogy a támogató szervezetek és a szociális befogadás részévé legyenek. Fontos, hogy a megfelelő együttműködés legyen a parlamenttel, és minél előbb megszülethessen a döntés. Az összes szociális védelmi rendszerünk kihívásnak van kitéve, és a különböző formák, amiket a tagállamok el fogadnak, ezek a kiegészítő rendszerek irányába lépnek. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a rendszereknek a működése a, kövesse a tagállami állampolgárok mozgásszabadságának lehetőségét is. A munkavállalás mobilitása, is fontos, illetve a kiegészítő nyugdíj, illetve a nyugdíj hordozhatóságának irányelve is fontos ezen a területen. Komoly eredményeket tettek, hogy a, a tagállamok a tanácsban, hogy ez elérhetővé legyen, váljon. Tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nagyon fontos figyelembe véve az, hogy ez az irányelv mennyire fontos. A munkaerőpiaci mobilitás fontosabb, mint valaha, a gazdasági válság, a magas munkanélküliség arány és az európai országok közötti munkaerő helyzet különbözősége is. Ez fontos relatív és nominális értelemben is nagyon sok európai ország számára és ezért és a dolgozók szabad mozgása szempontjából. Az Európai Parlament elfogadott 2011-ben egy jogszabályt ezzel kapcsolatban, és a ciprusi elnökség munkájára építve az ír elnökségnek a fel, tehát szándéka, hogy tovább viszi ezt az ügyet munka bizottságért szintre. Az ír elnökség arra törekszik, hogy az EBSCO megfelelő tanács megfelelő szerepet játszon ebbe. És úgy tekintjük, hogy az európai szemeszter egy holisztikus megközelítést jelent, és nagyon szorosan együttműködtünk valamennyi partnerrel, hogy egy integrált ütemterv készüljön, és bemutatásra kerüljön még 12 az, Európa, az ír elnökségnek a célja, hogy ezt az integrált megközelítést fenntartsuk és megerősítsük illetve hogy a tagállamok sajátjuknak tekintsék a szemeszter folyamatát, és nagyon fontos itt a szociális beruházási csomag is meggyőződésem, hogy a gazdasági válság romboló erejű, de legalább olyan fontos, hogy ennek a szociális dimenzióját is megfelelően kezeljük, hogy nagyon sokan elmondták, én is elmondtam, hogy nem lehet állandóan csak a bankokról és a bankárokról beszélni, az Európai Uniónak az állampolgárokról kell szólnia. Ezért fontos, hogy a bizottság egy úgynevezett szociális befogadási csomag csomagot akar eh, prezentálni februárban. Nem eh, tudok még a, a csomagnak a különböző részeit kommentálni, de azt mindenképpen mondanám, hogy ilyen csomagnak a megjelenítése fontossá teszi, hogy a szociális politika legalább olyan fontos az Európai 20, 2020-as programjának, mint az egyéb politikák, és ennek meg kell jelennie minden értelemben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a hallgatóságnak a figyelmet. Elnök! Akkor most pedig a harmadik hozzászólónk, Sharon Cannon, oktatásért és képzésért felelős államtitkár következik. Köszönöm szépen, szeret, nagyon nagy örömmel mutatom be az ír eh, elnökségnek a eh, programját a globalizációs és igazodási alap vonatkozásában, ami érinti a szociális eh, alapot is. Ezek az ügyek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy elérjük az Európai Uniónak a 2020-as programjában foglaltakat, és fontos a stabilitás, a növekedés és a munkanélküliség problémája szempontjából is. A technikai szabályozást illetően illetően ágazati szinten, illetve az Unió több éves pénzügyi kerete szempontjából is biztosítani kell, hogy az alapvető pénzalapok meg rendelkezésre álljanak 2020-ig, hogy az európai célokat meg tudjuk valósítani. Ezek az alapok abban is azért is fontosak, mert az európai stratégiát, az új képességeket, az új képzéseket, munka lehetőségeket, ifjúsági kezdeményezéseket is csak ezekkel együtt lehet megvalósítani, csak úgy, mint az ifjúsági garanciát. Az ISF eh, eh, felfoglalkozott a tanács a kohéziós eh, politika és csomag részeként, és egy általános megközelítést sikerült elfogadni a kohézió szabályokkal, ideértve az ISF-et is. Kollégáim, akik felelősek a reformokért és a közkiadásokért, a regi bizottságban is részt vettek a munkán. Az általános megközelítés azt mutatja, hogy a kohéziós szabályokban, beleértve az ISF-et is, sikerül a megállapodás. Ez pedig lehetővé tette, hogy a parlamenttel együtt a trilóguson megvitassunk az ISF szabályozás kérdéseit. Gratulálni szeretnék a parlamentnek a rendkívül konstruktív szellemhez, amit alkalmazott a tárgyalások során az ISF ügyében és az elért eredmények és a koncentráció is nagyon fontos. Néhány központi fontosságú dolog, ami felvetésre került az ISF-en belül, illetve a beruházási prioritások, amelyeken kerül az ISF majd megvalósul 2014-2020-as időszakban. A kompromisszumokon dolgozunk ki, és a, igyekszünk megfelelni a különböző kihívásoknak, és további várhatóan további előrelépés történik majd még a az ír elnökség idején. Ami az MMF, MMF-et illeti, én is garantálhatom, hogy az eljárás teljes mértékben tiszteletben tartásra fog kerülni. Természetesen itt nagyon fontos az IGF-nek a jövője, és azok a döntések, amelyek az MFF folyamatból bontakoznak ki. Az IGF, IGF továbbra is még vita tárgyát képezi. A tanács ezerről már évek óta vitát folytat, és kompromisszumokat igyekszik találni. A ciprusi elnökség során benyújtott kompromisszumok azt jelentik, hogy ezeket mindenki fontosnak tartja, és a tanács foglalkozik velük. Az IGF-nek a terjedelme és az, hogy milyen munkálatokra kell, hogy ez kiterjedjen, ez pozitívan te, viszi előre mindezek ügyeket elnökségünk idején. Bízunk abban, hogy az IGF-nek a helyzete is világosabbá válik, attól kezdve, hogy az MFF ügyet a tanács eldönti, és tovább fogunk lépni a tanácson belül, annak érdekében, hogy megállapodás szülessen, és a parlamenttel köz, együtt minél előbb ezt az ügyet megállapodásig tudjuk vezetni, vinni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a rendkívül világos tájékoztatókat, és most akkor megadom a szót azoknak, akik eddig kérték. Először Őri Csaba úr, majd pedig Alexandros Szarkász. Tehát először Őri Csaba néppárt. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és tisztelettel üdvözlöm az írelnökség nevében résztvevő miniszter hölgyet és urakat. És kifejezetten jó leső érzéssel hallgattuk azokat a prioritásokat, amelyeket most amelyeket most megfogalmaztak. Mi magunk is úgy látjuk, hogy itt az ideje elgondolkodni, hogy a megszorítások és a növekedésnek a, a dilemmájában talán hangsúlyváltásra van szükség. Tudom, hogy ez egy nehéz, ügy, egész Európa vitatkozik most ezen, de abban biztos lehet miniszter úr, hogy ebben a bizottságban legalábbis pártoktól függetlenül sok támogatóra lelhet ebben az ügyben. Egyetértünk abban, hogy a 2020-as stratégiának a központi elemének a foglalkoztatás kérdések, foglalkoztatás bővítését tekintjük, és külön örülök arra, hogy sok szó esett a mobilitásról, hiszen mobilitásban sok tartalék esett. Ezt miniszterasszony is beszélt a, a, a mobilitásról, ugyanakkor azért szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek a vitának van egy másik dimenziója, amelyről ugyan sok szó esett, hogy a kiküldesítési irányelv kapcsán éppen az okozza a, a sok vitát itt a bizottságon belül, hogy úgy látjuk, hogy a mobilitás, illetve a védelmi funkció közötti vitáknak és az, az arányok azok nem mindig ö, ö, ö, világosak, vagy mondhatjuk úgy is, hogy különféleképpen gondolkodunk erről itt a, a bizottságban. Örülünk annak, hogy a, a fontos, napirenden lévő fontos témák mindegyikére kitértek. És ha megengedi, miniszter úr, egy problémára azért fölhívnám a figyelmet, amiben mi most ütköztünk bele, itt vagyunk éppen a kellős közepén, egy látszólag technikai kérdésről, a demográfiai statisztikáról kaptunk a bizottságtól egy szakmailag teljesen korrekt javaslatot, viszont a bizottság nem hajlandó tudomásul venni, hogy az alapszerződés értelmében ennek politikai következményei lesznek a minőségi döntéshozatalra és még a mandátumok elosztására vonatkozólag is a parlamentben. E körül mi most vitatkozunk, de szeretném, hogyha a tanács is odafigyelne, hisz egy tipikusan olyan problémában ütköztünk, amikor egy szakmailag elfogadható és kielégítő javaslatnak nagyon is kétséges és vitatott politikai következményei lehetnek. Későbbiekben, hogyha érdekli miniszter urat, szívesen elmondjuk az ezzel kapcsolatos problémáinkat. Nem akarom most terhelni a mostani ülést ezzel. Nagyon röviden még az ifjúsági garancia eh, eh, kapcsán... Euh, bien sûr, euh, euh, encore une, une minute még egy perc, és befejezem. Hát miniszterasszonynak az ifjúsági garanciát mi is fontosnak tartjuk, üdvözöltük. A miniszter 7 percet kapott, ön már több mint két perce beszél, hát ön, nem beszélhet, egy percet adok, de aztán kész. Yes. Tehát mi is fontosnak tartjuk az ifjúsági garanciát, a mi problémánk alapvetően a finanszírozásnak a, az átláthatatlanság ebben a pillanatban. Azt szeretnénk, hogyha erre az írelnökség odafigyelne. Az élelmiszer segélyről délután fogunk meghallgatást hallani, tehát erről most még nem érdemes, fontosnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha a költségvetési vitákban a, pénzügyek nem, a pénzügyi háttere ennek nem csökkenne, szeretnénk, hogyha erre odafigyelnének. A többi kérdéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy kollégáim majd még kitérnek rá. Köszönöm szépen. Voilà, c'est parfait comme répartition des rôles. Köszönöm szépen, ez egy nagyszerű, szerkesz úr két percben, ha nem, akkor más kollégáinknak nem jut lehetősége a szólásra. Köszönöm szépen, elnök asszony üdvözlöm a minisztereket, a szocialista képviselők nevében, és sok sikert kívánok önöknek. Figyelmesen hallgattam az előadásaikat, egyetértek önökkel. Valóban nagy reményeink vannak arra, hogy 2013 valóban változást hoz majd, mert katasztrofális a helyzet jelenleg Európában. Hallottuk miniszter urat, hogy a 2020-as stratégiára utalt előadásában meggyőződéssel valljuk, hogyha nem állunk át a megszorításokból a növekedési pályára, hogyha nem vagyunk ambíciózusak, akkor egyszerűen falba ütközünk. Már most tarthatatlan a helyzet. Az európai polgárok nem bírnak már elviselni olyan elnökségeket, amelyek még mindig az egyensúly mellett érvelnek, és megpróbálják a matematikai számokat lenyomni a torkán a polgároknak. Nem, hogy majd a számok, számadatokat kell kiigazítani, és majd akkor növekedési pályára állunk. Nem, ez nem igaz. Egyensúlyra van szükség. És két kérdésem lenne támogatni kívánják-e az új munkahelyi egészségbiztonság szakpolitikát, amely ugye lejár, érvényessége lejár az év végén, és elfelejtjük az embert, nem tudjuk, mi lesz a stratégiával. Börtönasszonynak a februári értekezlethez sok sikert kívánok, és nagyon várjuk hogy a három parlamenti kérésre a, mindenképpen a, kapjunk választ, 30 évre emeljük a határt, a, a tagállamokra pedig nyomást gyakoroljon a tanács. Köszönöm. Harmadik, Zsors Bach úr, aztán a miniszterek első körben válaszolnak a három elhangzott kérdésre, Zsors Bach. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én magam is három kérdésre szeretnék röviden utalni. Először is az ambiciózus ír programot üdvözlöm, a különböző program részletekben tudjuk, hogy milyen politikák húzódnak meg azok mögött, még akkor is, hogyha nem az önök kompetenciájáról van szó, az MFF az egy nagyon fontos kérdés. Az írelnökségnek ügyelnie kell arra, hogy a jövőben megfelelő eszköztárral, pénzekkel rendelkezzünk ahhoz, hogy valóban szakpolitikát és szociálpolitikát tudjunk végezni. Hogyha itt költségvetési ö, takarékoskodásba kezdünk, hát bizony azzal korlátozzuk a politikai ö, mozgásterünket. A 2020-as stratégiai végrehajtásakor például szükség, hogy a szakpolitikák mögött megfelelő eszköztár, pénzforrások álljanak rendelkezésünkre. Másodszorban üdvözlöm azt a tényt, hogy a válság nem lehet kifogás arra, mondta az egyik előadó, hogy az egészség rovására és a szociálpolitikák rovására ö, mm, végezzük politikáinkat, és ezzel kapcsolatban az azbest kérdésre szeretnék rákérdezni. Fontos, hogy ez ügyben lépések történjenek. Harmadik kérdés, ifjúsági garancia. Nem szabad korlátozni magunkat kizárólag a fiatalokra. Nem. Még akkor is, hogyha a fiatalok munkanélkülisége óriási probléma, de én remélem, hogy valamit tesz majd a garancia ügyben az elnökség, mert vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak kötelező érvényű dolgokat felvállalni. És való igaz, hogy amikor a garancia szót hallják a tagállamok, akkor persze az nem lehet, hogy ott csak önkéntességről legyen szó, nem. Olyan intézkedésekre van szó, van szükség, amely valóban konkrét és valós garancia lesz. Kisasszony, még előbb megadom neki is a szót, két percben, és aztán a minisztereké a szó. a hír. Köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm én is a liberálisok nevében, köszönöm a minisztereknek látogatásokat. Több témára utaltak előadásaikban. Számos téma van egyébként, amelyeket a liberálisok nevében is szeretnék felkarolni az átszervezések, a gazdaság átszervezése fontos strukturális változásai ahhoz, hogy a növekedés pályájára léphessenek a tagállamok. Ugyanakkor vigyázni kell ezzel, és valahol egyensúlyt kell találni abban, hogy nehogy a növekedés rovására történjen mindez a foglalkoztatási ráta központi kérdést képvisele témában, és csak úgy lehet munkahelyeket teremteni, ha azt a vállalatok teszik meg, nem szabad ezt sem elfelejteni, mindig a vállalkozásokról beszélünk, de a szakpolitikáknak a megfelelő keretet kell megteremteni ehhez. Bach kollégánknak igaza van. A munkanélküliség nem csak az ifjúságot sújtja ma Európában, még akkor is, hogyha prioritást képező ö, csoportról van szó. Azt se felejtsük el azonban, hogyha egy fiatal soha nem dolgozott, akkor bizony igen nehéz lesz őt a munkaerőpiacra beintegrálni később. Azok a fiatalok, akik ma nem képesek munkát találni, bizony nehezen fognak beilleszkedni a munkaerőpiacra a jövőben, és ez a probléma az elkövetkező 10-20-30 évben is folyamatosan problémám lesz. Frakcióm számára prioritást képez a kérdés, munkahelyteremtés általánosságban igen fontos. Köszönöm szépen, a miniszterek három percben válaszolhatnak egyesével. Bruton miniszter az éves növekedési jelentésre kapott kérdést. általában pedig börtönúrnak. a jogok mobilitására vonatkozóan hallottunk kérdést, munkahelyi biztonság és egészség. Őri úr egy kérdést tett föl a demográfiai statisztikákkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a statisztikák egyik jelenlévő miniszter tárcájának sem igazán képezik részét, de majd meglátjuk, hogy tudnak-e válaszolni nekünk. Most először Bruton miniszter úron a sor. Köszönöm szépen először, és köszönöm szépen a hozzájárulásokat. Úgy gondolom, konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy valóban nem csak a fiskális konszolidációra kell összpontosítanunk, hanem a növekedési lehetőségekre is. És ez valóban az önök megfogalmazását is tükrözi az európai szemeszterrel kapcsolatban. Teljesen egyetértek, az elnökség is így látja, saját országjainkban is látjuk azt, hogy igenis növekedés. Csak a növekedési pálya vezethet a kereskedelmi lehetőségek megnyitásához. Valóban a képzést is fokoznunk kell, széles körben kell fellépnünk, valóban így lehet kiegyensúlyozottan növekedési pályára lépnünk, és valóban kihívást sokkal teljes az, az időszak, és az EBSCO-nak is, az ECOFIN-nak is ezt a vitát magas szinten le kell folytatnia és Andor biztosnak is ebben részt kell vennie. Valóban az egészség és biztonság kérdése igen fontos, egy stratégia kidolgozásáról van szó, mi úgy látjuk, hogy a jelenlegi rendszer etéren óriási, erőteljes előnyökkel jár a munkahelyeken, és fontos, hogy hogyan tudjuk a versenyképességünket azzal fokozni. Ugyanakkor azt nem tudom osztani, hogy valahol, hogyha versenyképesség létezik, akkor azzal aláásnánk mondjuk a munkahelyi egészséget, biztonságot. Nem. Vannak eltérések, persze, elismerem. A ami a demográfiai statisztikákat illeti őri úr üzenetét meghallgattam, meghallottam. Nehéz lesz valóban ugye a különböző véleményeket közelíteni, de egy közös középutat megpróbálunk elősegíteni a e téren. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony, John Burtonnek adom meg. John Burton asszonynak adom meg a szót. Őri úr utalt a mobilitásra, és arra, hogy további sikereket érjünk el, ami a, a nyugdíjak hordozhatóságát illeti valóban minden egyes tagállamban, ahol bizonyos éveket ledolgoztak az emberek mondjuk egy országban, aztán egy másik vállalatnál, egy másik országban átkerülnek, és a kiegészítő nyugdíjak is fontos, hogy valóban majd a nyugdíjas korban a megfelelő jövedelmekhez jusson a nyugdíjas. És eltéren, a nyugdíjak horgozhatósága terén van előrelépés már. Szerkasz úr, ami a ami a matematikai referenciát illeti, és a közgazdások érveléseire. Nos, persze, minden közgazdát elismeri azt, hogy nagyon nehéz problémával állunk szemben, amikor a um, megszorítások és a növekedés egyensúlyba hozását próbáljuk a szociális védelem terén is megvalósítani. Írországban is így van ez. Óriási deficit van az igény oldalról. Az igény oldalról, a keresleti oldalról, mert egész országban így van ez, de régiónként eltérő a kereslet. Úgyhogy nem egyszerű megoldani ezt. Ami az ifjúsági garanciát illeti, Bach úr is utalt erre, ha megengedi, azt mondanám erre, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a munkanélküliségi problematikus kontextusban, amelyet most élünk meg, hát különösen az ifjúságnak, még ráadásul plusz problémája van. A statisztikák is azt mutatják, hogy nemrégiben a bizottság által közzétett ifjúsági, munkanélküliségi statisztikák mutatják, hogy a fiataloknál kétszeres a probléma, mint mondjuk az idősebbeknél, mert a fiatalok nem tudnak be sem lépni a munkaerőpiacra, és az ifjúsági garancia fontos, mint keret, mert reméljük, hogy egyfajta kifejezést tud adni annak, hogy hidat verjünk a munkanélküliség és a, azon ifjúság között, amelynek egyelőre még nincs megfelelő képzettsége, vagy további képzettségre, továbbképzésre van szüksége. Óriási fontossággal bír ez, különösen az ifjúság számára, akik társadalmi kirekesztés áldozatai másokok miatt is, az biztos, hogy az ír soros elnökség idején reméljük, hogy előre tudjuk vinni ezt az ügyet. Persze a tanács ajánlásáról van szó, de amikor keretet közösen alkaltunk meg, akkor remélem megállapodásra juthatunk, és ez segíti majd abban az embereket, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Szerkesz úr is utalt erre, valóban vannak olyan pénzek, amelyeket el kell költeni ahhoz, hogy a kis- és középvállalatokba, az új kis- és középvállalatokba az ifjúságot bemonhassuk munkaerőként sokkal több a lehetőség a fiatalok és az idősek számára is, hogy mondjuk saját vállalkozást hozzanak létre, és ha ahhoz, hogy erre képesek legyenek, ahhoz mondjuk az önálló vállalkozást, a vállalkozást kell ö, fontos aspektusként kezelni, és ezzel vihetjük előre az európai növekedést. Ami az automatikus stabilizátor kérdését illeti, és itt most választ adnék az egyik kérdésfeltevő felé. Ez az egyik oka annak, hogy az Európai Parlament állásfoglalásában úgy képzeltük el, hogy azon túl, amit a bizottság javasol az ifjúsági garanciában, tehát a koordináció nyílt rendszere, ezen túlmenően egy európai automatikus stabilizátort kellene bevezetni, és ezzel az, Európa, az ifjúsági garanciában meg lehetne állapodni, tehát ez egy európai eszköz lenne ez a stabilizátor, és így lehetne a makrogazdasági egyensúlytalanságokat valahol úgymond abszorbálni. A kihívások egy része pontosan a mm, tárgyalások során pontosan abból áll majd, hogy az EBSCO-ban e, itt megállapodásra jutnak-e a szakminiszterek. Kanon úr. A, azt hiszem kérdést kapott az mff vel kapcsolatban, és hát ezzel erre három percben adnám meg a lehetőséget. Azt hiszem közös megjegyzés egy komoly kihívás a fiatalok munkanélkülisége és a hosszú távú munkanélküliség, hogyha megnézzük, hogy milyen tematikus célok vannak, akkor azt látjuk, hogy ezekkel az új ISF szabályok foglalkoznak a az élethosszig tartó tanulás, a befogadó társadalom mind segítséget jelent ennek megoldásában. Reméljük, hogy a több éves pénzügyi keretről folyó vita során az EU megfelelő befektetési formákat talál. Elnök, most pedig a következő blokk következik, négyen szólnak hozzá. Egyrészt a hozzászólók listát felolvastam, Linkevicsuté, Sridlevská. Darden, Slobieska, és az utolsó blokk Costello, Regner, Szaja, Arkin. lezárható hozzászólók listáját? Akkor így döntöttünk. Blinkevics asszony, utána Srivszavszkáj van. Blinkevics asszony kezdi. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani mindhárom ír miniszternek. Céljaik nagyon ambiciózusak. Őszintén remélem, hogy Írország sikerre jut, nem újjak ebben a szerepben, már másodszorra töltik be az elnökséget. miniszter úr mondta, hogy a diszkrimináció ellenes irányelven is kívánnak dolgozni. Szeretnék egy pontosítást. Milyen eredményre számítanak ezen a téren, hiszen ez a kérdés jelenleg lett. Braton miniszter úrnak szól a második kérdésem. Komoly ügy a ö, szociális kirekesztés és a munkanélküliek nagy száma. Úgy gondolja -e, hogy sikerül ö, közös nevezőt találni, a nézetek között, hiszen nagyon eltérőek a tagállamok nézetei. Harmadik kérdés kenen államtitkárnak a globalizációs alappal kapcsolatban. Nagyon fontos ez az alap a jelenlegi problémák kezelésében, és néhol nagy sikerrel alkalmazzák. Azonban más tagállamok úgy gondolják, hogy ez az alap nem szükséges. Önök megtalálják-e a kompromisszumot, a megoldást ezzel a az alapal kapcsolatban. Utolsó kérdés az Erasmusszal kapcsolatban, ami nagyon fontos a fiatalok számára. Mik a e, kilátásaik az Erasmusszal kapcsolatban? Elnök Joanna Kilösze, utána Frederik Darden kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden fogok hozzászólni Mm, azonnal neki fogok a kérdésemnek. Az ír fiatalok között nagyon nagy a munkanélküliség, ezért John Burton miniszterasszonyhoz fordulok. A 15-30 évesek körében milyen százalék az munkanélküliek aránya. És milyen százalékban vannak azok, akik sem dolgoznak, sem tanulnak, sem továbbképzésben nem vesznek részt? Milyen támogatást nyújtanak azoknak a fiataloknak, akik saját vállalkozásba akarnak kezdeni? Most pedig visszatérnék az ifjúsági garancia rendszerre, amelyről szólt a prezentációjában. Azt arról beszélt, hogy Európának meg kell változtatnia a helyzetet. Például az ifjúsági garancia rendszerrel. A kérdésem a következő. Nincs-e kockázat abban, egy ilyen rendszer bevezetése más csoportokat, például a fiatal anyákat hátrányosan érinteni, akik szeretnek visszatérni a ö, munkaerőpiacra. elnök, Földék Darden, majd Szklovjecka. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter urak és hölgyek. Nagyon örülök, hogy önök is prioritásként kezelik az ifjúsági garanciát és hogy a szociális programok, mint a globalizációs alap, és a legellesettebbeknek szánt alap önök szerint is felhasználható. Hogyan gondolják, a szociális alap lenne a legfontosabb forrás, vagy egy külön alapot hoznak létre? Ami a globalizációs alapot illeti, ezt mm, nek a létét meg kell hosszabbítani, erről sokan meg vannak győződve, tehát talán nem mindenki. Önök szerint mire juthatunk ebben? Meg vagyunk rá győződve, hogy nagyobb kell legyen a kedvezményezettek száma, és nagyobb kell legyen a hatékosság azzal, hogy rövidebb ideig alkalmazzák volt egy kérdésem még, e, esetleg ezt az alapot megelőző jelleggel kell használni a szerkesz jelentés szellemében, ami pedig a legelesettebbeknek szóló alapot illeti. Szerintem ez nagyon érdekes gondolat az Európa 2020-as agenda fényében. Jó lenne gyorsan konkretizálni azzal fejezném be, hogy minden azon múlik, milyen eszközeink lesznek, és milyen lesz a több éves pénzügyi keret. E, kicsit aggódom, mert minthogyha lemondóak lennek, és azt mondanák, hogy hát mind függ, mit kapunk. Nem, önök meg fogják -e győzni a pénzügyminisztert, eh, vagy a miniszterelnököt ennek a szükségességéről? Vagy már meg vannak győződve erről? Elnök eh, Danuta Szkovieska, Obira asszony is szót kap, hogyha lesz idő. Jezlovieska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném az ír elnökség képviselőit üdvözölni, valamint üdvözölni ambiciózus programokat. Nem ö, csodálkozom, ö, mert az ír társadalom bebizonyította, hogy milyen ambiciózus és milyen ö, sikeres a maga választott úton. Ö, nagyon ö, örülök a kiküldetési irányel felülvizsgálatának, mert ez komoly problémát jelent egyes országoknak, egyes foglalkozás csoportoknak. Remélem a jó együttműködést a szakbizottságunk és az elnökség között. Az ír elnökség azzal kezdte a munkáját, hogy megtakarítás és növekedés együtt. Amikor válság van, akkor ö, kell rakni a legfontosabbra. A szociális beruházás az, amit megemlítettek. Kérdésem a következő. Terveznek-e akciót a szociális beruházás előmozdítására? Mert a legnagyobb tök, amivel rendelkezik Európa, az emberek, az európaiak. Főleg a válság idején a szociális beruházás nagyon fontos. Kenon úr a törzsvényügyi keretet említette. Ezen kívül is képzel el akciót? Elnök, megadom a szót újra a három miniszternek. Talán fordított sorrendben, hogy más legyen, hogyha Kenan úr egyetért, akkor kezdeni. Megint csak néhány megjegyzés az összes hozzászólással kapcsolatban. A globalizációs alap felhasználással kapcsolatban nagy tapasztalatunk van. Sokakat támogatott. Például, amikor megszűnik egy vállalat, és nagyon nehéz gazdasági környezetben találják magukat az emberek és ebben nagyon hatásos volt a globalizációs alap. Egyeseket sikerült azonnal visszavezetni a munka világába, másik, másokat pedig képzésen, továbbképzésen keresztül. Sokan saját vállalatot alapítottak, hiszen már volt munkatapasztalatuk a más vállalatnál. Ez dél-keleten különösen jól működik. Van egy call center, ahol 500-an dolgoznak, ez sajnos megszűnt, de ennek a hanvain újabb vállalatok alakultak ki. végül is minden az a múlik, hogy a többes keret vitája hova vezet a saját szintünk, szintünkön megpróbáljuk ennek a hatékonyságát javítani a globalizációs alap más, mint a szociális alap. A globalizációs alap megmutatta, hogy hatékonyabban lehet felhasználni, mint a szociális alapot, amikor tömeges elbocsátások vállalat megszűnések vannak a ö, katasztrófákat sikerül regionális szinten ö, elkerülni. Ennek hála a globalizációs ö, alap ö, azonban ö, nem ö, a megfelelő eszköz a szerkezet átalakításhoz. Az EU ugyanis a piaci részesedés eh, veszi el egyes esetekben. A szociális eh, alapot fel lehet eh, használni a szerkezetváltás esetén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bört Ashton miniszter mindig a középső lesz, akár melyik irányból indulunk. Sok kérdés volt az ifjúsági garanciával kapcsolatban. Joanna feltett egy kérdést az ifjúsági garancia finanszírozásával kapcsolatban az európai szociális alapból való finanszírozást támogatják a tagállamok, de mint ahogy Andor biztos mondta, a szociális alap és más európai alapok a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások kontextusában tekintendők, és ennek az eredményét még nem ismerjük. A tagállamok fogják megállapítani az ifjúsági garancia prioritásait. Kérdezte, hogy milyen szintű a munkanélküliség Írországban. 14,6 a fiatalok arány, fiataloknál az arány kb. a duplája a fiatalok, akiknek magas a képzettségük, sokkal alacsonyabb munkanélküliségi rátával küzdenek, és sokkal rövidebb ideig, mint azok, akik lemorzsolódtak az oktatásból. Azt hiszem, hogy ez máshol is így van. A gazdasági összeomlás miatt Írországban a fiatalok, fiatalok, fiatal emberek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, sokan kikerültek, sok mielőtt a középiskolát befejezték voltak. Ifjúsági garanciával erre próbálunk odafigyelni. Sok kezdeményezés van Írországban, és a ö, szociális finanszíro, szociális alapból sokat költünk ö, erre. Vannak, akik elvesztik a munkájukat. A kérdés az, hogy továbbképzéssel, átképzéssel milyen esélyeik lesznek. Például az építőiparból kikerültek, gyakran mérnökökről van szó, lehetőséget kínálunk nekik, hogy például informatika területén átképezik magukat, mert informatikusból hiány van ezért vannak pozitívumok az európai ö, gazdaságban, vannak stabilizátor effektusok. A recesszió során ö, kell költeni arra, hogy a hatást tompítsuk azoknál, akik a legrosszabb helyzetben vannak Hogyha az ír statisztikákat nézzük, itt ö, ö, hadd mondjam még el, hogy a szociális transfer 61 százalék Írországban sok államban ez a szám csak 30 százalék, amikor az elnök mondja, a stabilizátorokról beszél, a hatásokról, akkor ezt kell látni. A költéssel, a pénzelköltéssel egyben a keresletet sikerül, és a termelést elősegíteni. Volt egy másik kérdés a fiatalokkal kapcsolatban, akik saját vállalatot alapítanak. Az ifjúsági programok keretén belül Írországban támogatjuk a bármilyen korú vállalat alapítókat, a fiatalok külön fontos csoportot jelentenek ebben. Merci. Köszönöm szépen, miniszter úr. És nem tudom, hogy ön vagy nem, nem igazán tudom itt a dolgokat, de a stratégia, a munka, egészség kérdés mert ezt tudjuk, hogy önök vállalnak egy bizottsági kezdeményezést a stratégia újraindításához, de bennünk viszont az vetődött fel, hogy esetleg hogy lehetne itt egy saját kezdeményezést, vagy az ír e, elnökség esetleg hogyan tudna lépni azért, hogy végre ez a stratégia megújítás, munkai egészség és stabilitás megvalósuljon. E, dolg, foglalkozzunk, válasz. Tehát ez a kérdés már felvetődött a diszkrimináció ellenes irányelv kapcsán, és egy nagyon fontos irányelvről van szó. Ez foglalkozik azzal, hogy a fogyatékkal élőket külön védjék, és itt kell tovább lépni, de azért nehéz, mert egyhangúságot kíván, és jogbiztonsági kérdéseket is felvet különösen, hogyha figyelme vesszük a régi irányelveket is. Tehát itt mindenképpen vannak olyan problematikák, amiket meg kell oldani, de úgy reméljük, hogy lesz előrelépés. Fiecska asszony felvetette a kihelyezési irányelv kérdését, kiküldetés irányelvet, ez mindenképpen egy olyan dolog, amivel kapcsán üdvözöljük, hogy a parlament azonos véleményen van, a, mert a tanácsban és a parlamentben is célszerű, hogyha azonos a vélemény, de mint mindenképpen arra törekszünk, hogy legyen egy megállapotás abban a két nehéz kérdésben, ami még mindig előttünk van, és reméljük, hogy a parlamenti álláspont is még alakul. A, nagyon fontos a szociális beruházás és a szociális beruházások vonzása, a konszolidációt tudjuk, és mindenképpen üdvözöljük az innováció, szociális változások, az új eszközök a mikrofinanszírozás területén, a mobilitásra, és az EIB is foglalkozik a kis vállalkozásokkal, infrastruktúrák kialakításával. Ezek mind olyan eszközök, amelyek kidolgozhatóak és használhatóak lennének mindenképpen felveti ez a stratégiát, a munkahelyi biztonság és egészség kérdését. A stratégia világos, és vannak lehetőségek. Elnök, igen, mi inkább arra gondoltunk, hogy talán segíteni kellene a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel. És akkor most az utolsó blokk következik, következőek. Köszönöm. Emar Castello elős, elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a három miniszternek, hogy eljöttek és eh, a parlamenttel együtt működnek. Nagy örömmel hallottam, hogy az ír elnökségnek eh, nagyon fontos a szociális dimenzió a programokban, 160 millióan vannak a szegénység, élek a ö, szociális kockázattal, és vannak, akik pedig már most nélkülöznek. És nagyon sokan említették, én ö, annak is örülök, hogy a jelentéstevő is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ö, ahogy eh, a miniszter is elmondta, az MDP az eh, kifutott, ezért nagyon fontos a szociális befogadásra helyezni a hangsúlyt. Konzultáltunk nagyon sok civil szervezettel, európai szinten, nemzeti szinten, francia, eh, belga és német szervezetekkel is, de írekkel is. Valamennyien azt mondták, és hogy ez egy nagyon fontos eszköz, és nagyon fontos a szegénység enyhítésében nem lehet a, egyik napról a másikra leküzdeni a szegénységet, és ezért továbbra is szükség van a szegénység felszámolásával és csökkentével kapcsolatos eszközökre. Az ifjúsági garancia ugyancsak egy fontos elem, és reméljük, hogy együtt tudunk majd dolgozni önökkel. Egy végső kérdésem lenne még, ami kapcsolódik az ifjúsági garanciához. Nagyon fontos, hogy a minőséget is megvalósítsuk, és fontos, hogy azok a fiatalok, akik kapnak képzést, azok ne éljenek vissza ezekkel a képzési lehetőségekkel. Azt szeretném megtudni, hogy hol tartunk ez ügyben. Ez fontos, hogy a leginkább rászorulók kapják meg az alapokból adódó lehetőségeket. Elnök, köszönöm szépen, Evelyn Regner. Köszönöm szépen. Egy nagy megmozdulás keretében vetődött fel, hogy a, mindenképpen alkalmazni kellene az irányelvet, illetve az együttműködést. Én azt szeretném tudni, hogy hogyan néz ki ez az egész dolog. Az a program, ami az szociális innováció és változásokat érinti, ugye felvetődött, hogy egy külön pénzügyi projektet szednének be, ami a fiatalok munkanélküliségének kérdését oldaná meg. Nagyon fontos a fiatalok munkanélküliségének felszámolása, de én szeretném azt tudni, hogy mi a véleménye, a negyedik jogszabályjal kapcsolatban az ír és most már Janárként következik. Köszönöm, elnök asszony. A kérdésem John Burton miniszter asszonyhoz szól. Van egy programjuk, és tudjuk, hogy nincs konszenzus a tanácson belül a program irányával kapcsolatban, mert vannak tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy nem európai szinten kellene foglalkozni, hanem ez a nemzeti politikáknak a része. Ezért szeretném, hogyha egy kicsit jobban kitérne még erre, és a másik kérdés pedig, hogy a, az élelmiszer támogatás, a segítő program, az nagyon sok országban van, és a civil szervezetek végzik ezt, és nagyon fontos partnerek ebben. Most az új programmal mi lesz ezekkel a helyzet, és mi lesz az ő helyük? Mert nagyon fontos nem csak az, hogy egy zsák élelmiszert adjanak oda, hanem arra is kell, hogy emberi kapcsolatokat, vagy esetleg más segítséget is kaphassanak a rászorulók. Tehát mi lesz a helyük a civil szervezeteknek ezen programokban, amelyik egyébként nagyon fontos programok? Elnök, köszönöm szépen, Marian Arki, és utána többiek. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretném üdvözölni a három minisztert, és köszönöm a munkájukat. Elnézést kérek, hogy korábban nem tudtam itt lenni. Csak néhány kérdést szeretnék felvetni először is. Beszéltek az EGF-ről e és az Európai Globális Alapról, és az a, van egy blokkoló kisebbség hogyan önök elnökségként tudják meggyőzni a többieket arról, hogy mégiscsak tovább kéne lépni a javaslat mentén. Van egy parlamenti javaslat, ami szerintem jó alap a, ezen a területen. Önöknek is vannak új ötleteik, tehát ez a kérdésem és a másik pedig börtönminiszternek. Vannak kollégák, akik már Említették a szegényeknek osztott élelmiszert. Egy közelmúltbeli vélemény a Bundestagban, a Lordok házában is az az volt, hogy jó, nagyon jó, de ez egy végnélküli vég nélküli, vagy egy fenéktelen zsák, és ezt nem európai kompetenciának tekintik, és úgy gondolják, hogy túl sok a bürokrácia. Én ezzel nem értek egyet, de szeretném megtudni, hogy önök hogyan képzelik el ennek a kérdésnek a kezelését, mert ez nagyon fontos lenne, hogyha azt akarjuk, hogy ez a program sikeres legyen. És végezetül pedig az ifjúsági garancia. Ez kifejezetten ír kérdés, de önök hogyan kapják ezt a belső rendszerhez? Hol vannak a kapcsolatok? És esetleg még van egy perc, akkor arra is beszélhetne, hogy ez mennyire sikeres ez a rendszer. És még egy észrevétel, a munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban. A legtöbb eh, szerintem a fontani, látni kell azt is, hogy nagyon sok a migráció, tehát 70 eh, ezeren elmentek, tehát mi lenne akkor, a, eh, hogyha nem lenne az elvándorlásnak a szelepe is ott. Regner asszony is feltett egy kérdést, és én is fel is fel. Ugye mikrofinanszírozás, haladás, adó, ezek a lehetőségek vannak, és a triológusból tudom, hogy a tanács nem igazán értett ezzel mindig együtt, és nagyon sok a nehézség. De szeretném önöktől tudni, hogy milyen javaslatuk van, hogy ezeket a hozzáféréseket előmozdítsák. A ö, kihelyezett munkavállalás és a diszkrimináció. Ha kapcsolatban vannak-e új ötletek? Köszönöm, Bovier asszony, két perc. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eh, szólhatok. A minisztereknek nagyon sok sikert kívánok az elnökséghez. Nagyon örülök eh, annak, hogy eh, beszélünk a különböző problémákról, ugyanakkor nem kellően figyelünk oda a fiatalokra. Egy nagyon rövid kérdésem lenne a miniszterhez. A kérdésem Berton úr, Bruton úrnak szól. Melyek azok a tevékenységek, amelyeket előirányoztak az irelnökség ideje alatt, éppen annak érdekében, hogy ne legyenek akkora különbségek a bérek között a parlamenteknél, és hogy önök ezt hogy akarják ki előbbre vinni, vagy kimozdítani. Mielőtt megadtam a szót a minisztereknek, Szeretném talán Kanó miniszter urat megkérni, hogy te, válaszolja meg Brinkevics Ute asszony kérdését az Erasmusszal kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ez önhöz tartozik, hogyha mégsem, akkor majd megmondja, vagy akkor mondja meg, hogy ki az illetékes, hogy ahhoz is tudjunk fordulni, mert ez is a, érinti a mi bizottságunkat. És Brutta miniszternek talán én szeretnék feltenni egy kérdést, hogy hogyan gondolják hozzájárulást tenni az Európai Tanácson belül a decemberi ülésben, mert a gazdasági monetáris unióval kapcsolatban, ami meglepő, hogy egy szociális fejezetet hozzátettek, egy olyan mandátummal, ami az Európai Bizottságnak szól, de nem csak, a ciprusi elnökség során volt egy nagyon érdekes kezdeményezés azzal a levéllel, amit az EBSCO küldött az ECOFIN-nek az Európai Tanácsülés előtt, azért, hogy ezeket a kérdéseket dinamikusan vitassák meg, és utána ugyanezt találtuk az ír elnökség alatt is, de ez egy kérdés, hogy akkor ez így lesz-e. Tehát akkor most mindenkinek szót adok három percben, és akkor most Canon miniszterrel kezdünk. Ez is úgy értem, hogy az Erasmus az a oktatási tanácshoz tartozik, és Queen kollégámnak az asztala. Tehát másodszorban pedig Harker asszony feltett egy kérdést az IGF-fel. E nagyon mellette vagyok ennek a programnak, és mindenféle saját országban fontos ez. Az IGF-nek a jövője az attól függ, hogy az MFF tanácskozások mire jutnak. A lényeg az az lenne, hogy az IGF mindenképpen megmaradjon, de nyilván önök is tudják, hogy vannak egyéb prioritások is, sürgető prioritások a tárgyalások során. Ezért fontos, hogy azon országok, amelyek élvezték az IGF program előnyeit sok éven át, azoknak legyenek meg azok az érvei, hogy miért jó ez, és ezt kézzelfoghatóan bizonyítsák a, a saját hazájuk példáján keresztül. Tehát akik mellette vannak, akik az IGF-et, tehát az Európai Globális Alapot szeretnék, azoknak fontos, hogy azok határozottan lépjenek fel, és megmagyarázzák, hogy miért fontos ez. De ez az MFF tárgyalásoktól függ, és ott születik majd meg a döntés. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. E, talán e, először is válaszolnék néhány felvetésre, amit e, Castello asszony tett fel, illetve Harken asszony és mások a a leghátrányosabb vagy szegényebb sorban lévők támogatásával kapcsolatban. Castello asszony jelentéstevő, a, és az ön szakbizottsága készített jelentést, tehát ahogy itten többen elmondták, hozzáértők, ezeket a feladatokat az ö, civil szervezetek vállalják, illetve sok esetben az állammal együttműködve. Az Európai Unió annak ellenére, hogy nagyon sok hangsúlyt kapott az ECOFIN-ben is, és a pénzügyleten is. Van egy kötelezettségvállalása a szegénység felszámolására, és hogy segítse azokat, akik erre leginkább rászorulnak. Nyilvánvaló, hogy a 2020-ig csökkenteni kellene az abszolút szegénységben élők számát, és akik ebbe a csoportba kerülnek ezek egyének, családok, gyerekek, és az alap, ami létrehozásra kerül az új szabályozással, ott biztosítani kell azt, hogy ne legyen szakadék az uniós válasz és a mert szerintem ez mindenkit érint. Tehát az a célja az ír elnökségnek, hogy megállapodás szülessen a tanácsban és a parlamenttel együtt, hogy 2014. januárjától ez működjön, és a finanszírozás szintje az nyilván attól függ, hogy mennyire lesznek sikeresek a tárgyalások a többéves pénzügyi keretről. Ez eh, tulajdonképpen eh, folytatása annak, amit mondok, a Bundestagban, eh, brit lordok házában is voltak ellenzői, akik azt mondták, hogy mezőgazdasági programot kell létrehozni. Itt szerintem mindenképpen az a kérdés, hogy ez nem csak élelmiszerről van szó, mert nagyon sok család, amelyik a leg, nagy nehézségben van, ez nagyon sokszor az van, hogy munkanélküliek, senki sem dolgozik az egész családban, és talán ez a gyerekek és az iskola kapcsolatban kapcsolatát is befolyásolja. Egyáltalán nem úgy alakulnak a kapcsolatok, ahogy ez kívánatos lenne. Tehát ezt folyamatosan össze kellene kapcsolni azzal, és az embereket segítsük a munkába való visszatérésre. Írországban pedig a gyerekekkel is foglalkozunk, akik úgy mennek el az iskolába, hogy nem reggeliztek rendesen, hogy azok kapjanak meleg ételt az iskolában, és ezzel kezdjék nagyon jelentős támogatás van ezeknek a családoknak és gyerekeknek hogyha ezt esetleg részletesen meg tudjuk néz, vizsgálni a civil szervezetekkel, amelyek táplálkozással, tehát nem csak élelmiszerosztással foglalkoznak, hanem megfelelő táplálkozással, nagyon sok lehetőség van, és a civil szervezetek sokat tettek például az élelmiszerbankokkal is ezen a területen. Tehát ezért várom e jelentést, ami és az ifjúsági garanciával és a, pedig egyetértek azzal, hogy mindenképpen a minőségi keret nagyon fontos. Írországban van egy nemzeti program, ami elsősorban számítógépes web alapú, és a az, ismerik az írek ezeket a programokat, de több mint 50% az embereknek akik ilyen programokat gyakorlaton voltak, azok tudtak munkát is találni. De nagyon fontos, hogy a gyakorlatok jó minőségű gyakorlatok legyenek. Ország, vagy Németország, Ausztria, Finnország, ott is van a gyakornokság és egy olyan terület, ami nagyon fontos, és további lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt a munkavállalás területén. Elnök, köszönöm, de amit elmondott a válaszából még mindig úgy értjük, hogy a élelmiszer a legszegényebbek részére, ez továbbra is az élelmiszer áll a középpontban, és ez kellene a programnak a lényege, azzal együtt, hogy ön is elmondta, hogy arra is oda kellene figyelni, hogy az emberek például járjanak iskolába, és megfelelő, és az iskolába elment gyerek az megfelelő ebédet vagy reggelit kapjon. És végül, de nem utolsó sorban, Bruton úr kap három percre szót, de hát hogyha nagyon szükséges, akkor ön is emelt négy percig. Én betartom a bizottságnak a szabályait. Felvett, Regner asszony vetette fel a nagyon kényes kérdését a kihelyezett vagy kiküldett dolgozókra vonatkozóan. Ugye fontos a mobilitás, hogy az emberek tudjanak mozogni, és legyenek lehetőségeik, ugyanakkor a munkaval kapcsolatos szabványokat, sztenderdeket is megőrizzük Marian Harkin vetette fel a szociális változások és innováció kérdését. Ha jól értem, az egy negyedik hozzá férési lehetőség. Ezt a hogy nem támogatja, ők három címszót látnak, és nem négyet ezért a trilógus majd a jövő hónapban lesz, és ott megpróbálunk előrelépni ezen a területen, hogy megegyezésre jussunk és próbálunk olyan megegyezést találni, ami a parlamentnek az álláspontja, hogy megfelelő kihívás. Ön is említ ön is említette elnök asszony a szociális dimenziót a vitáinkban. Szerintem van itt egy komoly előrelépés, az új ütemterv foglalkozik ezzel, és a, CSF ISF szemeszterrel nagyon sok kérdést érint ez, a béreket, szociális védelmet és így tovább. És itt is különböző vélemények fognak megjelenni, és az ECOFIN és a mi tanácsunk is. Tehát én remélem, hogy jobban és átfogóbban fog foglalkozni ezen kérdésekkel. Lope Fontanyé kollega készített egy nagyon jó véleményt ezzel kapcsolatban, ami szerintem mindenképpen egy pozitív hozzájárulás, ami segítheti az e kérdéskörben folytatott vitánkat. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezeket a válaszokat, nagyon sikeres ír elnökséget kívánok Önöknek, és nagyon fontos, hogy az ír elnökség már jó jelzéseket közvetít, és, ez, és hogy be, le tudjuk zárni a folyamatban lévő triológusokat is a meghatározott időre jó végkövetkeztetésekkel, bár tudjuk, hogy ez nehéz lesz. Nagyon nagy örömmel ö, látnánk önöket ö, ismét az EBSCO ö, tanácsülés követően, ö, ö, EBSCO alkalmával, és ahogy ezt már előirányoztuk és korábban említettük, fogunk majd találkozni, a, amikor mi ellátogatunk önökhöz Dublinba. Most mindenkit nagyon nagy örömmel meghívok egy újévi kocintásra, és remélem, hogy a azokra a kívánságainkra kocintunk, amik mindenkinek kedvesek, és három órakor folytatjuk. Köszönöm.